would have thought so. Okay, colleagues, can I... Kedves kollégák! Kezdjük meg a délutáni munkánkat. Egy áráért két elnökséget kapunk, ugyanis a görögöknek külön miniszterük van a tengeri szállítás és hajózási ügyekben, illetve az infrastruktúrával, közlekedéssel, hálózatokkal más, megint más foglalkozik. Tehát Varviciotis úrral fogunk most eszmét cserélni, aztán Papadopoulos úrral az infrastruktúráért, közlekedését és hálózatokért felelős miniszterhelyettese. Tehát Varviciotis urat üldözném, üdvözölném először is a tengeri szállítási és hajózási ügyekért felelős görög minisztert, illetve az égei szigetekért is ő felelős. Az Aténi jogi egyetemen tanult, aztán a Harvardon a nemzetközi kapcsolatok témájában mélyít pedig ugye miniszterként működik a görög kormányban. Vár Viciotis úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves eh, Brian, nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel ma. Mint tudják, a tanács elnökségét egy nagyon kritikus eh, helyzetben vett át Görögország, a pénzügyi válság szempontjából is kritikus a helyzet, illetve az Európai Parlament eh, szempontjából is, hiszen gyakorlatilag egy fél ülés ö, jut csak ránk, aztán felosztik a parlament, és ezért sietősen le kell zárni a függőben lévő ügyeket. Az elmúlt évekből maradt ránk egy sor téma. Bízunk benne, hogy meg lesz az eredménye az együttműködésünknek. Személyesen is, és az elnökség részéről is nagy várakozásokkal tekintünk a parlamenttel való együttműködés elé. Nagyra értékeljük a parlamentben folyó munkát, illetve a parlamenti képviselők észrevételeit a az előkészületben álló jogszabályok, rendeletek kapcsán. Nagyon fontos az elnökség számára mm, ezeknek a véleményeknek a megismerése, a tanácsbeli kompromisszumok kialakítása érdekében. Tehát a parlamenti képviselők észrevételeit mindig komolyan veszük, hiszen a különböző vitás kérdések különféle szempontjait ismerhetjük így meg. Vágjunk bele a témánkba, hadd mondjam el mindenek előtt, hogy Görögország miért is két elnökséget jelent e szakbizottság számára. Chrisopoides kollégám, ugye a másik miniszter, Görögország hagyományos tengerparti ország, Nagyon sok minden múlik a tengeren, a gazdasági fejlődésünk, a kultúránk is kötődik a tengerhez. Ez az oka annak, hogy eh, külön miniszter eh, foglalkozik a tengeri ügyekkel, és a hajózással. Nagyon fontos a hajózás, a görög és az egész európai kereskedelem szempontjából 19% az európai kereskedelemnek a tengeren zajlik, nekünk szinte minden importcikkünk onnan érkezik, illetve erőforrásaink nagy része is. Görögországi az egyik legnagyobb európai flotta, nagyon fontos számunkra ezért a tengeri kereskedelem hatékony lebonyolítása. A görög nyilvántartásban ma több mint 1500 hajó szerepel. Több mint 40%-át teszi ez ki az európainak, és 15%-át a világ hajóflottájának. Görögország tehát nemzetközi szerepvállalónak számít a hajózásban, és különösen érintett tehát a tengeren zajló kereskedelemben. Szeretnénk erre összpontosítani, és az a fő mondandónk, hogy Európa nem mondjon le a hajógyártásról, a hajózási iparról, ágazatról más kontinensek javára. Rendkívül fontos, hogy a hajózási szektor fennmaradjon Európában, ugyanis Európa egésze sokat nyerhet abból, hogyha a hajózási vállalatok Európában vannak beegyezve európai lobogó alatt hajóznak, és így nyújtanak szolgáltatást a világ minden részén. Nem csak az én országom ból, hanem Európa más országaiból is Európán kívülre került a hajózási ipar nagy része, de nagyon fontos, hogy Európa a legjelentősebb hajózási hatalom maradjon a világban, a versenyelőnyünket fenn kell tartani. Az elnökségünk számára az egyik kulcsfontosságú téma, az egyik pillére az elnökségünknek a tenger témája. Pénzügyi szempontból is ezzel kell foglalkozni, hogy lehet megerősíteni az euróvezetet, másik pillér, a gazdaságfejlesztés, harmadik a bevándorlás témája, és a negyedik pillér a tengeri terület, a kék gazdaság az egyik olyan gazdasági ágazat, amiben a legnagyobb a potenciál a növekedésre, a munkahely teremtésre, és a kék gazdaság 5,4 millió munkahelyet jelent, és körülbelül fél billiónyi növekedési potenciált jelent. Úgy gondolom, hogy milyen, minden prioritásban meg kellene jelennie, növekedés, munkahelyteremtés, migráció, és a, az integrált tengerészeti, tengeri szállítási politikában, a tengeri migráció kezelésében, a tengeren zajló kereskedelem témájában, prioritást kell, hogy kapjon. A gazdaságunk és a társadalmi fejlődésünk szempontjából is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a tenger. Hadd mondjam el, hogy igen, nagy jelentőséget tulajdonítunk az önök által már eddig elvégzett munkának. Simpson úr további erőfeszítésként a tengeri biztonságot is felvette a témák közé, illetve a tengerészeti berendezésekről új rendelet van előkészületben. illetve egy másik jogszabály is előkészítés alatt van a tanácssal és a bizottsággal együtt kell működnünk. Nagyon fontos egy tengeri, a tengeri országok számára, így Görögország számára is, hogy megszülessenek ezek a jogszabályok. A parlamenttől mindenképpen együttműködést várunk ezen a téren, illetve kérünk ezen a téren. A másik dolog, amire összpontosítani fogunk, az a tengerészeti, tengerelőzési világszervezettel való kapcsolat szorosabbra fűzése. Ugye a tanácson belül folyik az erőfeszítés, illetve erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy a nemzetközi szervezet és az EU harmonizálja a szabályozási kereteket a hajózás területén. Nagyon fontos, hogy nyílt, nyitott kikötők és nyitott tengerek álljanak rendelkezésünkre. Az egész EU számára igen fontos ez. A bizottságot tájékoztattuk róla, hogy a rendkívüli aténi májusi tanácsülésre meghívtuk eh, a Nemzetközi Tengerészeti eh, Szervezetet is. Amikor a tengerrel kapcsolatos jogszabály tervezetekről van szó, igyekszünk ezeket sikerre vinni majd, és majd röviden ismertettem a javaslatainkat is. Támogatásunkkal mindenek előtt az informális háromoldalú párbeszédet, illetve első olvasatban a tengeri irányelvet szeretnénk sikerre vinni, Nagyon fontos a jobb végrehajtás, illetve a tengeri berendezések jobb ellenőrzése, a szabályozási környezet egyszerűsítése, a nemzetközi tengerészeti szervezet elvárásainak teljesítése. Ami a több éves finanszírozást illeti, az EU tengerbiztonsági ügynökségét illeti, ugye itt az olajjal való szennyezésről van alapvetően szó. Első olvasatban szeretnénk megállapodásra jutni a parlamenttel. Hangsúlyozom, hogy a görög elnökség felismerte a fontosságát az ügynökség munkájának, annak érdekében, hogy a szennyezéseket meg lehessen előzni, mindent meg fogunk tenni a sikeres lezárás érdekében. A görög elnökség felismerve a kedvező befektetői környezet létrehozásának fontosságát a kikötők esetében a piacra jutás megkönnyítésén fogunk dolgozni, illetve a kikötők pénzügyi átláthatóságának javításán. Mint tudják, már a mi kötői, kikötőink esetében egy átfogó privatizációs program előtt állunk, tudom parlamenti képviselőként is, hogy nehéz téma ez, nagyon ellentmondásos, választást megelőző időszakban nehéz lesz lezárni, de elnökségként megpróbálunk majd kompromisszumokat találni e területen is. Az elnökség különös jelentőséget tulajdonít a tanácsban egy olyan jogszabály előkészítésének, ami lehetővé teszi az egységes piac növekedését, jobb működését, illetve a tisztességes versenyfeltételek megteremtését a tagállamok és a vállalkozások között. Mint már tájékoztattam önöket, Május elején Aténben lesz egy informális tengerészeti miniszteri találkozó, ahol megvonjuk a félidős mérlegét az EU tengeri szállítási programjának. Végül a tanácson belül a szigetek kérdésével külön foglalkozunk majd, és a szigetekre irányuló turizmussal, idegenforgalommal, ez is fontos prioritása az elnökségünknek. És az első, hogy úgy mondjam, kézefogható prioritásunk az integrált tengerészeti politika keretein belül a parlamenttel a tárgyalás végigvétele és lezárása, a speciális tengerészeti tervezés és építészet, illetve kikötő kialakításról szóló jogszabály. a kék növekedés stratégiáról szóló bizottsági kommunikáció foglalkozik ezzel, illetve a kék energiával, a tengeri haltenyésztéssel és egyéb tengeri erőforrásokkal. A mérföldkövet jelentő limaszoli nyilatkozatot követően a 2014. június 24-i tanács is fog foglalkozni a tengerészeti politikával, az integrált tengerészeti politikával. Mint az elején említettem, hiszek benne, hogy ambíciózus napi rendünket az önök segítségével elnök úrra is tekintek itt, sikerül majd eh, végrehajtani, kézzelfogható eredményeket felmutatni. Szeretném a támogatásukat kérni e rövid időszak során, hogy ezeket a célokat tényleg elérhessük. Szeretnék most köszönetet mondani a figyelmükért, illetve az eddigi támogatásukért, és most rendelkezésükre állok a vitára, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr! Kumucákos Danielis, Mainz, Kramer, Foster, Tussas és Gurmai kollégák jelentkeztek hozzászólásra hadd kérjem meg a képviselő asszonyokat, urakat, hogy három percnél ne beszéljenek többet, aztán a miniszter úrnak visszaadjuk a szót a válaszadásra. Pumucákos úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Brian. Miniszter urat üdvözöljük az Európai Parlamentben, a Transzak Bizottságban, és minden jót kívánunk az elnökségükhöz Ön hangsúlyozta, hogy a tengerészeti szállítás, a hajógyártás, hajózási iparág nagyon fontos az EU számára, a munkahelyteremtés számára, és Görögországnak mindig jelentős szerepe volt a hajózásban, és most Görögország adja az elnökséget. Ön igen ambiciózus programot ismertetett, reméljük, hogy a négy hónap alatt együtt tudunk majd működni, nagy nyomás lesz önökön, bízunk benne, hogy tényleg kézzelfogható eredményeket tudnak majd felmutatni mint árnyék jelentéstevő a kikötőkről szóló rendelet vonatkozásában szeretném Mm, nem tudom, hogy ennek a rendeletnek mennyire ígéretes a jövője, de tudom, hogy nagyon problémás a múltja, ugyanis kétszer is kudarcot vallottunk a megalkotásával. Tulajdonképpen én optimista vagyok. Hadd kérdezzem meg önt, hogy mi a menetrendje ennek a tanácsban, illetve ön optimista-e, hogy az elkövetkező négy-öt hónap során sikerül megállapodásra jutni? szeretném megdicsérni önt, hogy az IMO-val való együttműködést is felvették a napirendbe. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tudjunk arról, hogy az IMO éppen hol tart a tengerészeti szabályozás terén. Végül pedig lenne egy záró kérdésem a tengerészeti felszerelések, berendezésekről szóló irányelv kapcsán, illetve a másiknak az eltörlése, hatályon kívül helyezése kapcsán. Önök nagyon ambiciózusak, milyen információkkal rendelkezik ön, ami önt ennyire optimistává teszi? Ezzel zárnám is a kérdéseimet, köszönve az ön részletes ismertetőjét. Köszönöm szépen az S&D részéről. Danielis úr következik az én kedvenc görög szigetemről, Krétáról. Διπλά. Ευχαριστώ πολύ. Köszönöm szépen. Miniszter úr, gratulálni szeretnék a görög elnökségnek, és minden jót kívánni ahhoz, hogy egy konstruktív és hatékony elnökséget tudjanak véghez vinni, és jó döntéseket hozzanak minden olyan, minden olyan kérdésben, ami elbizottsággal kapcsolatos. Mint tudják, a parlament az elnökséget támogatja, hogy megoldja azokat a problémákat, amelyek még előttünk állnak. Gratulálni szeretnék az elnökségnek a prioritásokhoz, amelyeket meghatároztak, kék növekedés, és mindaz, ami a tengeri gazdasággal kapcsolatos úgy gondolom, hogy valamennyien egyetérthetünk abban, hogy kitűnő lehetőségek mutatkoznak, és ez nagyon versenyképesé teszi az Európai Uniót több ágazatban is évszázadokon át bebizonyosodott, hogy Európa ebben az ágazatban munkahelyeket tud teremteni, és a gazdagságát segíti ez az ágazat. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen ágazati prioritásokat látnak a kék növekedés tekintetében, és szeretnék megemlíteni egy nagyon fontos eszközt is, ami segíthet elérni a kék növekedést. Ez pedig a ö, tengeri ö, térnek a megfelelő megtervezése. Azt vontuk le a tapasztalatokból, hogy a tanács nem szeretne egy lényeges direkt irányelvet elfoglalni egy nagyon fontos kérdésben. Ahogy tudjuk, rendkívül nagy feszültségek mutatkoznak ezen a területen, és ahogy növekednek ezek a feszültségek, egyre fontosabbá válik az, hogy világos, egyértelmű tengerészeti és partvidéki tervezés legyen. Szeretném tudni, hogy a gyakorlatban hogyan kívánja ezt megvalósítani az elnökség, vagy esetleg azt is el tudná nekünk mondani, hogy miért olyan konzervatív a tanácsi álláspont, mint amilyen, és miért tartóztatják fel ennek az ágazatnak a fejlődését. És végül, ami a kikötőket illeti, Ön egy nagyon fontos témát vetett fel ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nincsen konzenzus abban a vonatkozásban, hogy önálló, független kikötő hatóságok legyenek illetve ezeket is bele kellene venni a rendeletbe, de hogyan fogják ezt kezelni? Elnök, köszönöm szépen a liberálisoktól Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután ö, kollégám bár ő, ő görög, ő angolul beszélt, én is angolul fogok beszélni. Mikrofonon kívül nem hallottak a tolmácsok. Én szeretném biztosítani önöket, hogy egy olyan választókerületből származom, ahol nagyon sok kikötő van, és Természetesen a koordinálási munkákkal is foglalkozok, és nagyon szeretem, nagyon érdekes volt, amit itt ön elmondott, és nagyon várom ezt. És tudom, hogy az önök elnöksége rendkívül rövid lesz, mert mindössze négy hónap, mint ahogy ez már említésre került. Nagyon ambiciózus ügyek vannak az asztalon, az ön és a kollégái számára egyaránt. Említette a kék gazdaságot, a kék növekedés Szerintem ez rendkívül fontos. A tengerészeti pillére a 2020-as stratégiának nagyon fontos. És 40%-a az európai GDP-nek a tengeri gazdaságból származik, és ahhoz, hogy megfelelő kék növekedés legyen, itt tovább kell lépnünk, és megfelelő politikákra is szükség van. Szeretnék egy kicsit többet hallani, hogyha tud valamit mondani az új irányelvekről, amiket létre szeretnének hozni a limaszoli limaszolt követően. Valamennyien ott voltunk, és hát nagyon érdekel ez minket, és nagyon szeretnénk tudni, hogy mik lesznek a következő lépések. Említette a kikötött csomagot, nem akarok ezzel foglalkozni, a tengerészeti berendezések csomagot is említette. Én jelentéstevője vagyok az e- egyik témának, és már tegnap volt az első háromoldalú egyeztetésünk, eléggé ígéretes, bár tudom, hogy a tanácsban egyes tagállamok hát enyhén szólva hezitálnak, vagy nem szeretnének megoldást. Mi mindenképpen megoldást keresünk, és az a meggyőződésem, hogy igenis szükségünk van arra, hogy egy megfelelő tervezés legyen mindenütt a tengerészeti kérdésekben is. Tudom, hogy a görög elnökség nagyon számít arra, hogy valamilyen kompromisszum létrejöjjön a tanácsi kollégákkal. Én ezt nagyra értékelém. Tegnap nagyon jó volt ez a megbeszélésünk, és készülünk a következő trialógusra. Reméljük, hogy az összes görög erőfeszítéssel ez majd sikeres lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Majszter asszony. Zöldek nevében Kámer úr. Én az anyanyelvemen fogok beszélni németül, de előtte még görögül is üdvözlöm. Köszönöm szépen az előadását. Három kérdés van, tehát természetesen hangsúlyozódja a tengeri gazdálkodásnak jövője kell, hogy legyen a vasútnál megvitattuk, hogyha a zaj problémát nem oldják meg, akkor nem tudják elfogadni majd, és a hajózás az egyetlen olyan közlekedési ág, amelynek nincsenek kibocsátás csökkentési céljai és intézkedései a klímának ártó emissziók esetében. Tudjuk, hogy nehéz olajat égetnek el, ez gyakorlatilag egy hulladéktermék, méghozzá veszélyes, különleges hulladék, és ezt a levegőbe engedik, és a, halász, a, a hajózás tulajdonképpen egy káros anyag elégető üzem filter nélkül. Mit kívánnak tenni ezen a területen? A második pont az északi és keleti tengeren 2015-ig drámaian csökken majd a hajók esetében a kénkibocsátás, és egész Európára akarják ezt kiterjeszteni 2020-ig. Erről hogyan gondolkodik ön, hogy a mediterrán térségnek van itt egy előnye, északon erre panaszkodnak, azt mondják hátrányba kerülnek, mert ezeket a szabályokat a földközi tengerre nem alkalmaznak. Ön is a tisztességes verseny híve, vagy marad ez az előnyszerzés. Az utolsó pontom Németországban kemény vita folyik, élénk vita folyik a pénzügyi válságról mindenek előtt Görögország esetében. Az egyetlen milliárdosok Görögországban, a hajó tulajdonosok, azok, akik nem fizetnek adót. Megkérdeztem a külügyminisztert, amikor itt járt, hogy mit gondol erről, azt mondta, hogy valóban ez annyira bonyolult, ezt még az alkotmány is tartalmazza, mi szerint a hajó tulajdonosok nem fizetnek adót, mindenki más viszont fizet adót. Ez megint csak tisztességtelen verseny. Ön hogyan gondolkodik erről? Az utolsó pozíció pedig hogyan látja a földközi tenger jövőjét, ha a szint növekedik, természetesen nem csak a mobilitást kell erősíteni, hanem a klímát is védeni kell. Hogy akarja a hajózást a jövőben kezelni? Foster asszony három percben. Üdvözlöm, köszönöm szépen, örülök, hogy a miniszter eljött. Néhány észrevételem lenne az adókérdések szerintem nem igazán ide tartoznak, ez a görög kormánynak az ügye, és vannak más dolgaink, amiket meg kell beszélnünk. Van több olyan kérdés is, amit ön felemlített, az Egyesült Királyság is tengeri eh, nemzet, és hát vannak olyan kérdések, amik minket is érintenek többek között a munkahelyek a tengeri ágazatban, tengerészeti ágazatban, nagyon jó tengerhajózási iparágunk van, és hosszú évek óta van ez így. A bérek is viszonylag jók, és a gazdasági szempontból is fontosak. Hogy a nem feltétlenül csak ezt a bizottságot érinti ez, hanem más bizottságokat is. A migráció és a szempontjából is nagyon fontosak a tengeri határok. Néhány tragikus esemény is történt az elmúlt évek során. Görögország, Olaszország és más országos érintettek, és nagyon fontos ez a kérdés. Ami a különböző szolgáltatásokat illeti, szeretnénk mondani, hogy az Egyesült Királyság már évek óta a dereguláció útját járja, és nagyon sikeresek vagyunk a kikötői szolgáltatásokban. Különböző modellek működnek, a privatizáció is végbe ment már elég régóta. Lehet, hogy ez az egyik út, tehát fontos lenne, hogy meglássuk azt, hogy a tagállamok mit csinálnak. Sem olyat nem szeretnénk támogatni, amit mi létrehoztunk, és ami nagyon versenyképes tehát itt jó lenne, hogyha megfelelően megnéznénk azt is, hogy mások hogy működnek. Természetesen nem csak az Egyesült Királyságot, hanem azon országokat, amelyek már dereguláltak, tehát leépítették a szabályozásokat. Ami a tengerészeti különleges tervezést illeti, szerintem ez egy eléggé izgalmas kérdés, mert azt nem támogatnánk, hogy mindenkire egy megoldás legyen, egy tervezéssel. Az Európai Unióban nagyon gyakran ez a törekvés van, hogy mindenkire azonos megoldást húzzunk rá, de ez a tagállamoknak a felelőssége a szubszidiaritás jegyében, és megvan, hogy mivel kellene foglalkozniuk. Tehát ezeket más tagállamok is meg kellene vizsgálni, hogy mik a legjobb megoldások. Végezetül pedig igaza van, hogy felemlítette a Nemzetközi Tengerészeti vagy Hajózási Szervezetet az uniónak is fontos, hogy megpróbáljuk egyhangúan megszólalni ez ügyben, és mindenki azonos partitúrából játszon. Meg kell felelnünk az IMO előírásainak, ezt az egyezményt elfogadták, már hosszú évtizedek óta működik, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt sosem felejtjük el, mielőtt valaki mond olyanokat, vagy ígér, amiket nem tudunk elfogadni. Köszönöm szépen. Már rövid az elnökségük, de érdeklődéssel várom, amikor majd legközelebb jön hozzánk. Elnök, köszönöm szépen. Tussas úr, három percben. Sorry η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ενταγμένη... Köszönöm szépen. Egy integrált tengerészeti politika mindenképpen része az Európai 2020-as stratégiának, és eh, egy jogi keretet ad ahhoz, hogy segítsük a versenyképességet, és a hajó tulajdonosok sikeresek lehessenek és a főbb hajózási csoportokat is támogatja, még válság időszakában is. Az az információ, amivel én rendelkezem, egyes szaklapok szerint 2013-ban a görög hajó tulajdonosok 18 milliárd euró fektettek be a hajózási ágazatba. Az Európai Unió a bankjain keresztül több mint 50 százalékát adta a hajózási beruházásoknak. Infrastruktúrát ad, különböző szakképzett tudósokat, személyzetet, és az országoknak a pozíciója a nemzetközi szervezetekben és az IMO-ban is nagyon fontos. Én ellenzem azt az elképzelést, hogy a hajó tulajdonosok az elmúlt évben és a jövőben is egyszerűen kivonulhatnak már, már eddig is nagyon megváltozott a kép nemzetközi vonatkozásban. Sokkal kockázatosabb ez a beruházás, következésképpen sokkal nagyobb garanciákat kívánnak. Egy hajó tulajdonos, ugye mindenki szeretné a saját védő hálóját kialakítani a nehéz időkre, de a jó időszakokban is. Miniszter úr, szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megkérdezzem öntől, magyarázza el, hogy 1996-tól egészen mostanáig az Európai Unió államainak a hajózási tevékenysége volumenben, bevételben is megnövekedett, ugyanakkor növekszik a munkahelyeknek a csökkenése, tehát egyre kevesebben dolgoznak ebben az iparágban. A harmadik dolog, hogy az én hazámban 2002-ig a görög állam 12 millió eurót költött 2015-ben pedig 125 millió eurót tervezünk költeni. Tehát itt valahogy nem stimmel az, ahogy támogatjuk ezt az ágazatot. Itt a kikötői szolgáltatások liberalizálásáról van szó, ezt abszolút ellenezzük, és nem szeretnénk egy ilyen fejlődést látni megteszünk mindent, amit tehetünk politikailag, az Európai Parlamentben és a Nemzeti Parlamentben is Gurmai képviselőasszony. Úgy gondolom, hogy mindkét Görögországban nyilván két minisztere van ezen kérdéseknek, mert mindkettő nagyon fontos kérdés. Örülök az el, amit elmondottaknak, és világos, hogy az elnökségük alatt Rivalda fénybe kívánják helyezni a, ezeket a kérdéseket. De miután árnyék jelentős tevő vagyok, lenne egy kérdésem, ez valószínűleg a kollégáinak szól inkább. A programjukban említették a tanácsal a megállapodást az interoperábilis ekoszisztéma tekintetében. Tudná esetleg mondani arról, hogy ez a rendszer ez hogyan működne, és hogyan lehet elérni a jó működését egy ennyire bonyolult, komplex hálózatnak, illetve hogy csökkenjenek a közúti balesetek. Ez gondolom inkább a kollégájának szóló kérdést, és remélem, hogy választ kapok majd a kérdéseimre. Az a görög elnökség pedig, hát a miniszterelnökök egy rendkívül jó beszédet mondott a plenáris ülésen, és szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, amiket elmondott, mert nagyon nagy a munkanélküliség Európában, és én eltekintetben görögnek érzem magam, jó lenne, hogyha erre megoldás születne. Ajala Szanda asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, az információkat, amiket adott. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan alakul a, a helyzet. Úgy gondolom, hogy a politikai szándék az nem hiányzik, a, a négy hónap alatt is szeretnének nyilván ugyanannyit elérni, mint akár hat hónap alatt. Tudom valamit mondani az európai kikötők finanszírozásának kérdéséről. Azt nyilván tapasztaltatta a kérdésben, hogy az északi kikötők és a déli kikötőknek valahogy mégiscsak egymással versenyképesnek kellene lenni, még akkor is, hogyha az északi kikötőknek az az érdekük, hogy bizonyos politikákat kikényszerítsenek, és bizonyos jelzések történtek de hogyha nem tudunk, nem tudjuk átláthatóbbá tenni az északi és a déli kikötők finanszírozását átláthatóbbá tenni, akkor szerintem ez a meglévő egyenlőtlenség a továbbiakban is fenn fog maradni. Továbbá szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amit már kollégáim is megemlítettek. Nagyon nagy különbségek vannak a balti tengeri kikötők és a mediterrán kikötők között versenyképességi versenykérdések is felvetődnek, és természetesen a déli kikötők hátrányos helyzetben vannak, hátrányos helyzetbe kényszerítjük őket még ma is vannak olyan kérdések, amelyek rendszeresen felvetődnek a, például a korrupció kérdés, ez szinte mindenütt megvan, Észak-Európában is felvetődik ez a kérdés, és szeretnék feltenni egy kérdést. Ugye szó volt itt a nagy kikötőknek a létrehozásáról, illetve a vám ellenőrzésekről és az európai szabályozásokról e tekintetben, amik arra kényszerítenek minket, hogy foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal de miért ne mozdulhatnánk el a ö, kikötő hálózatok irányába, ami jobban lehetővé tenné, hogy az áruforgalmat jobban ellenőrizzék ezekbe a beérkező kikötőkbe. Másik, hogy mi a véleménye a tengeri autóutakról. Van ugye egy ö, összekapcsolási elképzelés Európában, és talán lennének lehetőségek az együttműködésre, még akár harmadik országokkal is, Törökországgal, Marokkóval. Ön egy olyan országból származik, ahol nagyok a, a hajótulajdonosok száma, és van-e valami elképzelésük, illetve tudnak-e az európai hajógyáraknak is valami reményt adni? Végezetül pedig szeretnék visszatérni a halászatra. Mi a helyzet az halászat biztonságával? miért átkozzuk el Európában a halászatot, és hagyjuk másokra, miért nem tudjuk mi is javítani a kapacitásokat és a, halász, a halászhajók képességeit. Örülök, hogy eljött az Európai Parlamentbe, és minden jót kívánok a görög elnökségnek. Mint tudja, az elmúlt tíz hónapban szoros együttműködés volt Európa és az Egyesült Államok között a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Természetesen a hajózás kérdése és a környezettel kapcsolatos kérdések is felvettődtek, és úgy nézett ki, hogy ezek is tárgyalásra kerülnek az egyezmény keretében tud-e valamit arról, hogy ezek a tárgyalásokra végül is sor fog-e kerülni az következendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán. Elnök, köszönöm szépen! Különböző témák vetődtek fel a miniszter úr számára. Úgyhogy akkor most azt mondanám, hogy próbáljon meg válaszolni. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a képviselőknek, akik hozzászóltak. És mindenkinek csak azt tudom mondani, illetve köszönöm, hogy mindenki jó ö, sikereket kívánt az elnökségünknek. Ö, végül is nem egy hat hónapos elnök, négy hónapos elnökségről van szó, ugye hat hónapos az elnökség, hanem a parlament lesz csak négy hónapos ebben az időszakban. Tehát ez is egy másik rövid elnökség, de hát ez így van. A felvetődött kérdésekből úgy látom, hogy vannak bizonyos problémás kérdések, amelyek már most is egyértelműen problémásak. Ilyenek a kikötő liberalizálási rendelet, George Collit, George kollégám ezt problémásnak nevezte, hogy ez múltban is problémás volt, és azt kérdezték, hogy mi a mi ambíciónk, és mennyiben reményjük, hogy ez megoldódik. Szender asszony is különböző dolgokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miért kellene, hogy ez előbbre menjen. Tény, hogy a trialógus is foglalkozik a kérdéssel, tehát úgy gondoljuk, hogy valami közös álláspontot találhatunk, de mindenképpen keményen kell dolgozni annak érdekében, hogy megszülessen a közös álláspont. azt is tudom, hogy a múltban is nagy volt a, eh, a probléma, és az is világos, hogy észak és déli kikötők között különbség van, nagy különbségek. A mediterrán, eh, tehát földközi tengeri problémák eh, vannak, és ezeknek a kikötőknek az Európán kívüli kikötőkkel kell versenyezniük. Ugyanakkor harmadik országbeli hajók is használják a mi kikötőinket. Ez bizonyos szempontból ugyanakkor verseny előnyt is jelent, komparatív előnyt jelent. Tehát ennek is tudatában kell lenni. De elnökségként a közös álláspont kialakítása irányában kell dolgoznunk, és hát optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a trialógus majd eredményt hoz. Aztán említették a kék növekedést, szerintem ez egy rendkívül fontos kérdés, és más kollégák is említették. Meisner kollega nagyon fontos látni és megérteni azt, hogy Navalak Szofár biztos már nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a különböző irányelveket összefésüljük, és hogy egy közös álláspontnak feleljenek meg ezek a különböző irányelvek. És együtt fogunk majd dolgozni a kollégákkal, Damanaki asszonynal, az eddigi tárgyalásokból az derült ki, hogy a külön tervezés szükséges, szükség van egy megfelelő tervezésre, regionálisra vagy páneurópai tervezésre. A útmutatásokat tenni egy ilyen tervezésbe, az nem rossz, az inkább jó, és úgy kell dolgoznunk, hogy ez a javaslat előbbre menjen kék növekedés mindenképpen összefügg a limaszali nyilatkozattal, és megpróbáljuk majd elérni, hogy júniusra legyen egy tanácsi közlemény a rendkívüli tervezéssel és a kék növekedéssel kapcsolatban is. Tehát olyan témák, amikkel foglalkoznunk kell, az emisszió és a, tehát a kibocsátás kérdés, ez más minisztert érint igazán, nem én, hozzám tartozik, de egyetértek, hogy igen, ez kérdés a nehéz olajnak a felhasználása és az ebből származó anyagok, amik kikerülnek. Ez a kikötőkben is probléma, de egy dolgot látni kell, a hajózás még mindig a legtisztább közlekedési eszköz, amivel árut lehet szállítani a világ bármelyre lehet. Sokkal-sokkal tisztább, mint a vasút, vagy a közúti, vagy a légi szállítás sokkal kevesebb energiát használnak fel a hajózásra, és kisebb a kibocsátás is összességében, mint ugyanannyi mennyiségű áru más, út, más módon történő szállítása esetében. Egyetértek önnel azzal, hogy a tanács szeretné kiterjeszteni a tiszta energiát rendeletet 2030-ig, de a parlament pedig azt mondaná, hogy a 2020-as időpontot kellene tartani, majd megpróbálunk megegyezni. Ami az adózási kérdéseket illeti, tehát a hajótulajdonosok adózáltatását, hogy fizetnek-e vagy nem fizetnek adót is mennyit, ahogy ezt kollégám is mondta, a hajózás az a világon mindenütt adómentes iparág ha megpróbálnak adóztatni, akkor annyit lehet csak elérni, hogy a ö, vállalatok egyszerűen elmennek. Nézzenek meg más országokból, bevezették a hajózás adóztatást, és nagyon sok hajózásati vállalat ezekből az országokból kivonult. Ott van a, ezek a beruházások, ezek nagy beruházások, és úgy gondolom, ezért ezt is javasoltuk, hogy ezek a beruházások, amik megtörténtek az elmúlt években, hogy legyen hajó, hogy európai lobogóval menjenek, hogy európai ö, személyzetet használjanak, és Európából irányítsák őket. Szerintem ezt a, az Európai Uniós előnyt meg kell őriznünk. Ami a ö, hajózási iparágat illeti, a, különösen a, a földközi tengeren, tehát a turisztikai hajózás gyorsan növekszik, és meg kell könnyíteni ennek az iparágnak a fejlődését és a tengerpartnak a jobb felhasználását, ugyanakkor törekedik el a tengeri környezet megőrzésére is. Fontos a, a tengeri turizmus és a tengerparti turizmus is. A bevándorlás és a határok kérdése az nem igazán az önök kompetenciája, viszont mégis az én miniszter, minisztériumomhoz tartozik, és van is erre egy előkészített anyagunk, egy javaslatunk, hogy meglegyenek a szabályok a külső határokkal és az európai egységekkel együtt működjünk. A, itt a Frontexről van alapvetően szó. Számunkra ez rendkívül fontos kérdés. Valójában a görög határokat, amikor őrizzük, akkor az európai határokat őrizzük, folyamatos nyomás alatt vagyunk. Ennek két fő célunk van. Egyrészt a saját határunkat őrizni és védeni, de ugyanakkor az is, hogy senki ne veszítse életét a tengereken. Ez a tanács keretein belül is javaslatot tettünk, illetve a miniszterelnököt is kértük, hogy tegyen egy olyan javaslatot, amit meg, meg tudjuk fogalmazni a feladatokat a földközi tengerre, és megfelelő útmutatások is szülessenek, és úgy döntöttek, hogy ezt meg is vitatják, múlt éve meg is vitatták. Egy másik ilyen terület, hogy megfelelő ellenőrzést végezünk azon országoknak, a, ahol a, azok a bevándorlók, akik új életet keresnek, és a, akik ott élnek mindenképpen egyértelmű üzenetet kell továbbítanunk. Egyrészt, hogy a tengeren megvédjük az életüket, megmentjük az életeket, ha veszélybe kerülnek, de ugyanakkor nem nyitjuk meg a határainkat, és nem teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy vonzó erőt gyakoroljunk irányukba. Well, about shipyards... Nem vagyok a kikötőkkel és a hajó gyárakkal kapcsolatban kompetens a gyártási ügyekben nem én rendelkezem hatáskörrel. És a kollégám fog erre válaszolni. Finanszírozási kérdés halászat, és meg kell vitatni itt, nem a szakbizottságon belül, és az Egyesült Államokkal a szabadkereskedelmi megállapodás, amit elhangzott, ez egy nagyon fontos megállapodás természetesen. Megnézzük az eredményeket, amelyeket elérünk, illetve az Európai Bizottság hogyan halad, de mindeddig nincsenek konkrét témák, amelyeket meg kell világítani itt a hajózás összefüggésében. Eddig a már meglévő nyíltengeri megállapodások. Ha egyes konkrét részletkérdésekre nem tudtam kitérni, elnézést kérek, de mindent feljegyeztünk. A földközi tengeri vízió, hogy úgy mondjam, erre kell válaszolni, ez utolsó pont. És világos, nyílt, biztonságos kell, hogy maradjon ez a tenger, ahol a turisták jól érzik magukat, és, és látni kell, hogy a növekedés előtt is meg kell nyitni természetesen ezt a területet. Tehát igen, az tengeri autópályák témáját ezért fenntartjuk, hogy itt szállítsák, ahol csak lehet a tengeri szállítási útvonalat kell választani, a bürokráciát le kell építeni, a, az úgynevezett kék öv, ez egy további fontos téma, amelynek a tervezését folytatjuk, ez lehet a jövő útja a mediterrán térség számára. Meissner asszony, még van egy további miniszter. Nagyon rövid lesz a kérdés, mondja. Igen, nem el tud válaszolni, vagy mondja Meissner asszony. Az Európai Bizottság, az Európai tengerbiztonsági stratégián dolgozik. Ön felel miniszterként ebben az ügyben? Van a külügyminiszter, ő az, aki ebben hatáskörrel rendelkezik. Köszönöm szépen Várvici Otis miniszter úrnak, hogy időt szánt ránk a mai napon, és válaszolt is a kérdésekre. Várjuk a kiváló együttműködést egész görög elnökség alatt. Persze a parlamentőknek csak négy hónap marad, de azért önöki az egész időszak az elnökség alatt. Tehát örülök, hogy együtt működhetünk, örülök, hogy eljött közénk. Okay. Akkor rendben van. Colleagues, we have the... Most pedig, kedves kollégák, Kriszi Oidis miniszter úr következik. Az infrastruktúráért és közlekedésért, hálózatokért felelős miniszter. And, um, minister graduated from the az Arisztotelis Egyetemre járt Szalonikiben, és ő tényleg jól hangzik, Arisztotelész névvel már csak egy kiváló egyetemről lehet szó. A 1989 óta képviselő Görögországban. Miniszter úr, tudom, hogy ön a hajózási miniszter volt korábban, de most mindenért felel, ami száraz. És Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Igen, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon eljöhettem az önök körébe és beszámolhatok a görög elnökség súlypontjairól. Az én szakterületemen ez a közlekedés és infrastruktúra. Mielőtt a pontok, súlypontokra térek ki, először is köszönetet mondok Írországnak és Litvániának, hiszen Görögországgal együtt alkottak egy tímet, tehát velünk együtt, és egy közös cél érdekében tudtunk dolgozni. Köszönöm az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a tanács titkárságának, de köszönetet mondok a nemzeti és európai szerveknek is, amelyek segítettek a görög elnökség előkészítésében. Abban bízom, és azt szeretném, hogy erőfeszítéseinket folytatni tudjuk, és egy sikeres fél évet zárunk majd. Elnökként Görögországnak nincs sok ideje egyébként, hiszen európai parlamenti választások lesznek, de abban bízunk, hogy ennek ellenére sikeres tárgyalásokat folytatunk önökkel. Folytatnám tehát a görög elnökség súlypontjaival. Vegyük először a vasúti közlekedést. A negyedik vasúti csomagon tovább dolgozunk elnökként. Alapvetően ez egy jogalkotási csomag, amelynek a célja a versenyképesség javítása, és hát erősíteni szeretnénk ezt más közlekedési ágakhoz képest. A negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban az a célja a görög elnökségnek, hogy ezt egy fontos, prioritást élvező területként határozzuk meg a szárazföldi közlekedésben. Ez azt jelenti, hogy a negyedik intézkedés csomag technikai a vetületeit vizsgáljuk. Az Európai Parlament és Tanács készített egy javaslatot az Európai Vasúti Ügynökséggel kapcsolatban, és hogy hatályon kívül helyezzük a 881 per 2004-es rendeletet. Tényleg az a célunk, hogy keményen tudjunk dolgozni ezen a javaslaton, és egy általános megközelítésre jussunk a 2014 márciusi közlekedési és infrastruktúrális tanácson egy politikai megállapodást szeretnénk itt elérni, de hát ez természetesen attól is függ, hogy a parlament az állásfoglalás, illetve a véleményét megfelelően és kellő időben előterjeszti. Minden esetre a technikai pillérrel kapcsolatos munkát mi szeretnénk az elnökség ideje alatt lezárni. A márciusi tanácsot követően a görög elnökség a piacnyitási részét kezdené vizsgálni, és ezen szeretne dolgozni a negyedik vasúti csomagból. A programunk azt tartalmazza, hogy a tanácsban a, dolgozunk a közösségi kötelezettségvállalásokon, a tagállamokkal együtt, és Fontos természetesen, hogy rugalmasak legyünk, és hogy adott esetben a sorrendet meg tudjuk változtatni. Mindenképpen szeretnénk 2011. június 5-én a tanácsnak egy haladási jelentést előterjeszteni, hogy mennyire fontos számunkra a vasúti közlekedés. Ez azon is a kötött pályás közlekedés, ez azon is látszik, hogy egy közös vállalkozást szeretnénk létrehozni a vasúti területen, Shift Rail néven. Ennek az a célja, hogy Európában az egész kötött pályás ágazatot erősítsük, vonatkozna ez a kutatásra is. Ez természetesen egy olyan téma, amely az itrét is foglalkoztatja egy másik szakbizottságot, de abban bízunk, és ezt tudom csak aláhúzni, hogy 2014 márciusában a tanácson már lefolytathatunk egy vitát ezzel kapcsolatban. Ez egy rendelet szükséges, és bízunk abban, hogy az Európai Parlament egy pozitív véleményét kapjuk majd ezzel kapcsolatban. Mindenkivel együttműködünk annak érdekében, hogy előre felé egy irányba haladjunk és tekintsünk. Aztán egy másik fontos súlypont, amit meg kell említeni, itt mindenek előtt az infrastruktúrát szeretném kiemelni. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája az, amit ki kell építeni, tehát az olajtól független infrastruktúráról beszélek. Ez természetesen rendkívül fontos. Itt viszont fejleszteni kell alternatív üzemanyagokat is. 2013. május 21-én születtek ezzel kapcsolatos következtetések. Ezek azt tartalmazzák, hogy az idevágó irányelv azon súlypontok része, amelyekre szükség van, hogy a beruházásokat és a fenntartható fejlődést tudjuk előmozdítani. A megfelelő ellátási struktúrák alkotják az első lépést abban, hogy ezt az úgynevezett intelligens potenciált ki tudjuk használni. Új munkahelyeket kell teremtenünk ezen a területen, és azzal is foglalkoznunk kell, hogy igazolhatóan megfelelő számokkal csökkentsük az olajtól való függőséget Európában. Litvánia esetében komoly haladást értünk el egy közös megközelítés tekintetében a tanács szintjén. Egy első trilógusra már sor is került. A görög elnökség természetesen intenzíven folytatja a parlamenttel az együttműködést, amelynek amire készítettünk már egy ütemtervet is, egy menetrendet, a görög elnökség, a tanács és a bizottság, illetve a parlament meg tudott állapodni. Ebben szeretnénk idejében lezárni ezt a témát. Bízunk abban, hogy minden surlódásmentesen működik, és március 14-én a tanácson pozitív eredményekről tudunk majd beszámolni. Most vegyük a légi közlekedést. Itt folytatjuk a munkálatokat a légi közlekedési csomagon. A két nagy kihívás, ami a repülőterekkel kapcsolatban jelentkezik, mindenképpen kezelendő, ez a szolgáltatások és a kapacitások témája. Az Európai Parlament kezdeményezése arra vonatkozik, hogy ezt a csomagot megnyissuk és megosszuk és örülünk, hogy a tanács is kellő gyorsasággal reagált erre, így ez azt jelenti, hogy elég gyorsan el tudunk kezdeni tárgyalni erről a témáról, és vonatkozik ugyanezt tulajdonképpen a zaj terhelésre is. A görög elnökség természetesen az Európai Parlamenttel konstruktív módon igyekszik tárgyalni, hogy sikerüljön megállapodásra, megegyezésre jutnunk a zaj terhelés kérdésében. Abban bízunk egyébként, hogy itt mindenki a segítségünkre lesz, aki érint van ebben az ügyben. Aztán a következő pont a légi utasok jogai. Itt született egy rendeletre egy javaslat, mi szerint a 261 per 2004-es rendeletet kéne megváltoztatni. Itt a kártérítési igényeket szabályozzák az utasok számára, illetőleg a segítségnyújtás kérdését, amennyiben törlésre kerül sor, vagy nagy késés alakul ki. Aztán van egy további rendelet is, 27-29-el kapcsolatban, amikor is köt, felel, kárfelelősséggel tartoznak a, a légitársaságok az utasok csomagjaiért. Azt általában elmondhatjuk, hogy a meglévő rendeletek az utasok jogaival kapcsolatban mindenképpen átdolgozásra szorulnak, hogy az az érzés alakuljon ki mindenhol általánosságban is, hogy az utasoknak vannak jogaik, hogy a teher megosztás észszerű a felek között, és eh, sikerüljön az átdolgozott eh, rendeletek egy megfelelő átültetése a gyakorlatban. A görög elnökség egyébként azt a munkát folytatja, amit a litván elnökség már megkezdett, és jól sikerült. Egy eh, általános orientációra szeretnénk jutni és a nyitott kérdéseket még szeretnénk megoldani. A javaslat meglehetősen jogosult, és bizony viszonylag kevés időnk marad a választási ciklus vége előtt, de azért bízunk abban, hogy egy első olvasat lehetségessé válik mindkét rendelet esetében. Aztán van még egy irányelvi javaslat, amelyet vizsgálunk. Font, és ez rendkívül fontos téma, azt hiszem ez általánosan ismert. Konstruktív módon kívánunk dolgozni ezen, hogy 2014. júniusáig sikerüljön egy általános orientációt kialakítani. Tulajdonképpen nagy, átfogó belvízi hajózás náluk nincsen, mi egy tengeri hajózó nemzet vagyunk, de természetesen foglalkoznunk kell a 718-as rendelettel, amely a belvízi hajós, hajózást vizsgálja, és a célja az, hogy elősegítsük a belvízi hajózást, a folyami hajózást. Egyébként a javaslat 2013 őszén született meg a rendeletre vonatkozóan. A közlekedésnek óriási szerepe van az országok fejlődésében, az Európai Unión belül. Mi valóban igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy egy közös megközelítés alakuljon ki 2014. júniusáig számos kérdésben. Természetesen a tárgyalásoktól függ, a bizottság bevonására is szükség van, a tagállamok bevonására is szükség van. Az elnökség minden esetre szeretne következtetéseket kialakítani a bizottság közleményéről a városi mobilitás témájában. Igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt kollégák. Azt hiszem látszik, hogy ambíciózus a programunk. Természetesen figyelembe kell venni, hogy egy kicsit időzavarban is vagyunk, hiszen mm, a mi időszakunkra esik az európai parlamenti választás is. Ezért fontos, hogy önök segítsenek bennünket hozzászólásaikkal, és mm, természetesen mi minden intézményt, minden érintettet szeretnénk bevonni a munkába. Így tudunk adott esetben jó eredményeket elérni az aktuális közlekedési politika alakításában. Ez rendkívül fontos az európai fejlődés szempontjából, a jelenlegi időszakban még fontosabb, mint máskor, és úgy gondolom, hogy itt lehetőség van társadalmi problémák kezelésére is. Köszönöm szépen, miniszter úr, felolvasom Gross úr, Alcatrau, Meissner, Kramer, Parkins, Szenelóba, Bilbao, Ajeló, Zende, Kuruzákov. Ki az, aki még a, szeretne a listára kerülni? Fidanza? Akkor rendben. Akkor azt javaslom, hogy négy percet kapnak a koordinátorok, két percet az egyéb hozzászólók. Gross úr, ön az első szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tanácsi elnök úr. Köszönöm szépen a nyilatkozatot, a bevezetőt, természetesen sok bátorságot és szerencsét is kívánok a tárgyalások során. Utána számoltam egy kicsit, hogyha az öt megállapodást, amit el akarnak érni, el is érik, és még haladási jelentést is írnak a, a többi témában, ez olimpiai eredménye négy hónap alatt ami rendelkezésükre áll. Biztosak lehetnek abban, hogy mi segítjük Önöket ebben, hiszen ez a szakbizottság azokban a nagyon fontos témákban, amelyek nem csak a közlekedésben játszanak szerepet, hanem úgy általában a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatás és a tét a tagállamok szintjén, és itt lényegesen hozzá tudunk járulni. Mi igencsak küzdöttünk azért, hogy ezek a projektek haladjanak, ezért ne is maradjanak sokáig a tanácsnál ezek a projektek, mert azt gondoljuk, hogy a parlamenti előterjesztések, javaslatok jó alapot kínálnak a további kompromisszum területén, és aztán egy végső megállapodás is megszülethet ebben. Vannak nagyon érzékeny dossziék, anyagok és a dimenziók és azt gondolom, hogy a környezeti aspektusok, a biztonsági aspektusok fontosak, a járművek esetében, ezek vannak a középpontban, és nem az, amit e körül szervezünk. Természetesen az egész vasúti csomag nagyon fontos, és örülünk, hogy önök ezt prioritásként kezelik abszolút szinten. Meggyőződésünk, hogy a vasút nem csak Európában lesz nagy alternatíva, és sőt, hát a hajózás még egy kiegészítő szerepet is juthat, hanem foglalkoztatási területen is jó dolog születhet itt ezen a területen, és hogyha hatékonyabb a vasút, akkor itt több ember tudnak majd foglalkoztatni. Vagyis logikusnak tűnik, hogy a technikai területen lehet kezdeni a munkát, de azért ne felejtsék el, hogy egy összcsomagot kell elfogadni. Ismerjük annak a veszélyét, hogyha felosztunk egy csomagot, akkor a tanácsban az a tendencia, hogy azt veszi ki, azt kapja ki az egészből, ami a legjobban tetszik. Mondják el a kollégáiknak, hogy mi az egészet akarjuk befejezni, de nem jelent ez problémát abból a szempontból, hogy prioritást kaphat a technikai rész, mert mi is úgy gondoljuk, hogy ez gyorsan meg lehet oldani, és jól meg lehet oldani. Hát Európa a polgárok érdekében, Hát nyilvánvalóan fontos, és hát itt ön említett az utasok jogait is. Azt gondolom, hogy ezzel itt tudjuk a legjobban megragadni a munkánk célkitűzéseit, aztán a repülés, a légiközlekedés, megint csak téma, hát a zajt említette önt, aztán a másik két dosszié is fontos, hát de nem eléggé kívánnak foglalkozni vele, egy kicsit aggódunk. A szlotok fontosak, és a menetrendek fontosak, fontosak de azért hát vegyük, hogy az első fejezetet legalább kezelni lehet. Ugye a zaj terheléssel foglalkozni kívánnak. A következő, ugye a dosszír, tehát három a Connecting Europe Facility és a TNT, eh, három előadó eh, ül itt most. Eh, nagyon jó munkát végeztek. Nekünk az fontos, hogy tanácssal együtt tovább tudjuk vinni a munkát, és itt egy utolsó kérdést szeretnék felvetni. Egy olyan ország, mint Görögország, itt különösen fontos, ahol látjuk, hogy rendkívüliek a kihívások. Ugye vannak pénzügyi kihívások, infrastruktúrális kihívások. Önök hogyan látják ezt e, elnökként, mire tudnak jutni, és a konkrétan a saját országukra mit tudnak felhasználni, és méghozzá gyorsan végrehajtani. Köszönöm szépen. A úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak az ismertetőjét, és sok sikert kívánni neki az elkövetkezendő évekre. Az elnökség most is hat hónapig fog tartani, de az az időszak, amíg a parlament tárgyalni tud önökkel, az valóban némiképpen korlátozott lesz. Két témára szeretnék összpontosítani. Először is a vasúti kérdésekre, másrészt a repülésre. A vasúti csomaggal kezdjük. Említette ön, hogy ez fontos prioritása a görög elnökségnek. Hadd mondjam el, nem egy nem csak az önök hibája, a tanács működéséből is ered. Csalódás okoz számunkra a tárgyalás lassúsága a tanácsban. A csomag szempontjából a mi részünkről mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a bonyolult, kényes, fontos ö, ö, ügy ö, eredményt hozzon a tanács, viszont más taktikát alkalmazott. Először a szakmai kérdéseket vizsgálja, és aztán majd a politikai kérdéseket. Mi tényleg bíztunk benne, hogy a ciklus vége előtt még egyeztethetünk önökkel, és a szakmai kérdésekről megállapodást tudunk kötni még a ciklus vége előtt. Hogyha a március végi csúcs a szakmai kérdésekről meghozza az orientációkat, hát az már túl késő lesz számunkra, és sajnálatosnak tartom. Úgy gondolom, hogy a szakmai kérdésekkel ről jó lett volna megállapodást kötni, de most már ez nem fog összejönni. Ami a légi közlekedési ügyeket illeti, említette ön a légikikötő csomagot. Mi tényleg felkészültünk erre is, több szociális aspektust akartunk, más szlotokat, időréseket, a zajjal is foglalkozni akartunk. Hát nagyon bízunk benne, hogy legalább a zaj terén sikerül előrelépést elérni. Ami az utasok jogait illeti, Bach kollega az előadója ennek az ügynek néhány eh, héten belül a plenárison eh, szavaz az Európai Parlament, tehát lesz végleges eh, álláspontunk. Elnök úr, úgy gondolom, hogy kiváló alkalom ez arra, hogy megmutassuk az állampolgároknak, hogy Európa pozitív dolgokat is tud tenni érdekében, megvédi állampolgárait, megoldja a, a problémáit, hogyha is, is van, akkor segítségére siet. Úgy gondolom, hogy fontos lenne itt is előrelépni. A légiközlekedésnél még egy ügy van, az egységes európai égbolt kérdése. Már hosszú évek óta tárgyalunk erről, de csak egy dolgot állapíthatunk meg, a néhány évvel ezelőtt elfogadott jogszabályt alig-alig alkalmazzák, a gyakorlatban pedig óriási előrelépést lehetne elérni a környezetvédelem, illetve a, az iparág számára is, költségeket is csökkenteni lehetne illetve a hatékonyságot javítani, ami előny az utasok számára. Most lesz egy második kiadása az Egységes Európai Égboltnak, reméljük, hogy itt majd sikerül tényleg előrelépni, sok sikert kívánunk. Meissner asszony. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében is köszönöm, és hálás vagyok, hogy beszámolt a munkájukról, sok minden elhangzott. Persze, hát hat hónap az elnökség, de hát a mi szempontunkból azt kell, hogy mondjam, négy hónap után itt ez a parlament lezár, és aztán nagyon sok feladattal szembesülnek ilyen rövid idő alatt. Nagyon fontos a vasúti csomag, de nem szólok hozzá, mert Bilbao kolléganőm, Meister, én vagyok az Meister, Bilbao kolléganő fokozottabban vizsgálja ezt a témát előadóként, ezért ő fog hozzászólni. Most először az infrastruktúrához szeretnék hozzászólni. Valóban az infrastruktúra az alternatív üzemanyag esetében egy első trilógus volt. Árnyék előadóként én is érintve vagyok itt a frakcióm nevében. És jó lenne, hogyha tényleg sikerülne március 5-én megállapodásra jutni egy első olvasatban, mert ez jó jel lehetne a továbbhaladás érdekében és egy, azt gondolom a fehér könyv értelmében szeretnénk egy jobb közlekedést, egy tisztább közlekedést. Aztán a légi közlekedésnél ott még rövidebb lehet, sok minden elhangzott már. Nyilvánvalóan ők az aljjal akarják kezdeni, az Airport Package-nél jónak tartjuk, a liberális szempontból azért a slotokat is figyelembe lehetne venni, ez, nagyon ambiciózusak vagyunk egy liberális előadóval, aki erre vár. Aztán az egységes európai légtér, hát itt csak csatlakozni tudok Ari kollégához, nagyon érdekel bennünket az, hogy európai megoldás szülessen, és a, csak úgy, mint a vasútnál, a légiközlekedésnél is jó megoldásokra van szükség. Talán eredményre jutnak az elnökség alatt. Ami az utasok jogait illeti konkrét kérdésem van, hát a helyzet az, hogy a parlament, de hát a parlament még nem döntött végleg, de a parlament pozíciója még sokkal utasbarátabb, fogyasztóbarátabb, mint a javaslat. Most a tanács hogy látja ezt tendenciáját tekintve, ez érdekelne. Az utolsó kérdésem pedig, jól értettem, hogy ön felel egy tovább minisz, egy adott területért, amiért én felelek. Köszönöm. Krámer úr, köszönöm szépen az előadást és a szándéknyilatkozatot is, ami hiányzott az írva Lichtenberger jelentésén, meg az én jelentésem a a vasúti közlekedésre és a vízi közlekedésre vonatkozó statisztikák, ezt még rég elfogadtuk, nincs ez a napi ön történik valamit a következő fél évben. Örülök annak, hogy a vasúti csomaghoz hozzászólt tudom, elmondta, hogy ez rendkívül fontos, mert olyan információink is voltak az ön környezetéből, ahol azt mondták, hát ez a görög elnökség nem annyira érdeklődik ez iránt, nem akar itt dolgozni. Most jól értettem önt, hogy az ön számára az önök számára a következő pillér a technikai területen lesz majd, mert tanács az interoperabilitásról már megállapodott, és a biztonságról, tehát most, hogy az az abszolút prioritást élvező dolog, vagyis ezek után gyorsan el lehet kezdeni a trilógos tárgyalásait, aztán a többi ügy, mint Matyő Gros már elmondta, majd sorra kerül, de hát itt el lehet kezdeni, mert hát parlamentként csak négy hónapunk van most bólogat, látom, örülök annak, hogyha ezt még egyszer alátámasztja, mert tegnap erről vita folyt itt a szakbizottságban is. Persze örülünk ennek, mert ez egy hatalmas lépés előre felé, a többinek is meg kell történnie. Tudjuk, hogy azok is nehezek, de nem akarjuk felosztani és nyilvánvaló, amit, amire lehetőség van, azt meg kell tárgyalni. Rövid leszek, és várom a válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két percet adok a következő napoknak. Pak úr. George. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ön említette a közlekedés nagy jelentőségét. Azt hiszem fontos szerepe van. Én is sok sikert kívánok önnek. Azt hiszem ambiciózus és bátor is. Ez az elmúlt hónapokban nem mindig így volt a tanács szintjén. Gondoljunk az egységes európai légtérre, vagy más kérdésekre, a légiközlekedésre, a vasútra. Itt a tanács bizony, hát esetenként inkább fékező volt. Két dosszié érdekel engem különösen. Az egyrészt a jogok, az utasok jogai a légiközlekedésben. Örülök annak, hogy ön azt mondta, hogy a legnagyobb prioritás önöknél éppen itt van, de azt is mondta, hogy esetleg júniusban jutnak el oda, hogy meg lehet állapodni. Hát itt azért ennek ellenére kérnék valamit. Meister kolléga a nőhöz csatlakozva kérdezem ön, hogy látja ezt, ez inkább az ágazat, az üzleti élethez igyekszik idomulni, vagy inkább az utasok jogait előtérbe helyezni, hogy valami egyensúlyt, és nem lehetne ambíciózusabban fellépni. Márciusra például azt hiszem az európai polgárok világos üzenetet várnak önöktől, hogy tisztázzák a jogokat. Nem képzelhető el, hogy már márciusban a tanács szintjén egy általános orientációt próbáljanak elfogadni. A vasúti csomagnál, ez a második pontom, én azt mondtam, hogy a technikai jellegű dossziékkal kíván foglalkozni, nem látok olyan túl nagy nehézségeket itt őszintén szólva, mindenki tudja, hogy ez rendkívül fontos a vasút számára, és az ipar számára is. Itt a politikai kérdések elsősorban a többi dossziénál merülnek fel. Ön PSO-t említette, a közszolgáltatásokat, hogy ez adott esetben előre kerül, de aztán utána azt is mondta, hogy ez a sorrend még változhat. Ja, jól értettem, amit mondott, a másodszor pedig az, hogy mitől függ, hogy esetleg változik a sorrend. Köszönöm szépen. Szenalova kolléganő két percben. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni a közlekedés biztonság területéről. Meg akartam hallgatni, hogy milyen ambíciói vannak az ICO rendszerrel kapcsolatban. Mm, egy autóbaleset esetében ez lényegesen hozzájárulhat a célunkhoz, hogy csökkentsük a halálos baleseteket Európa útjain. Köszönöm a elnökségnek, hogy az ICO-t mindenképpen prioritásként említi. És szeretném megjegyezni, az Európai Parlament, amely az e bevezetését tényleg kifejezetten támogatta, legutóbb júliusban, méghozzá 2012. júliusában készített jelentést. Ezen dolgoztunk Koch kollégával, és az Európai Parlament a rendszer bevezetését támogatta. 2015. októberétől lenne ez soron, és úgy gondoljuk, hogy minden nemű késlekedés életekbe kerülhet, és erre nincs szükség. Ami pedig az infrastruktúrát illeti, itt a pilot projekteket, kísérleti projekteket is működtetni kell, meg kell nézni, hogy egyes országok hol tartanak arra lennék kíváncsi, hogy meddig szeretnének eljutni ezen a területen, és hogy az ambíciójuk mekkora abban a tekintetben, hogy a parlamenter első olvasatban megállapodjanak. Bilbao asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném ismételni magam, röviden fogok fogalmazni. Gratulálok az új görög elnökségnek, sok sikert kívánunk neki. A negyedik vasúti jogszabálycsomag a görög elnökség egyik prioritását képezi, és ennek nagyon örülünk ugyanis volt egy olyan szóbeszéd, mi szerint az elnökség nem igazán érdeklődik-e vasúti csomag iránt, úgyhogy igazán elégedettek lehetünk, hogy ezt cáfolták. Ami a jelentést illeti, ugye márciusban kerül elfogadásra, és a képviselők rengeteget foglalkoztak vele, bízom benne, hogy különösebb nehézség nélkül át is megy a jelentés. A tanácsnak sikerült ezt a negyedik vasúti csomagot több részre bontani, a parlament pedig ezt nem szerette volna. A szakmai és a politikai részekről külön tárgyalnak, a lehető leggyorsabban kívánunk előre lépni. Június 5-e a végső időpont, de a parlament akkor már nem fog ülésezni. Hadd kérdezzem meg, a tanácsban mi az álláspontja a tagállamoknak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és önnek az-e a benyomása, hogy tényleg el akarnak lépni a tagállamok, és melyek végül is a legfőbb politikai akadályok, amelyek a párbeszédet akadályozzák? Köszönöm szépen, Brian, mondja Danelis úr. Üdvözlöm a görög miniszter urat, és a görög elnökségnek nagyon hatékony hat hónapot szeretnék kívánni. A hatékonyság bizonyos mértékig azon is fog múlni, hogy mennyire hajlandóak a függőben lévő ügyekben a parlamenttel megállapodni, mármint a tanács részéről. Ebben a szakbizottságban konszenzus van a tekintetben, hogy melyek a legfontosabb kérdések, és biztosíthatjuk önt, hogy konstruktívak leszünk a görög elnökség során, mindaddig, amíg tényleg viszik ezeket a prioritásképező ügyeket. Melyek az életbevágó kérdések? Először is egységes európai égbolt. A tagállamok feleslegesen próbálják megőrizni a 28 plusz 10 irányítási rendszert, Ez egy olyan terület, ahol eh, az észszerűsítés nagyon fontos lenne, sok időt, pénzt lehetne megtakarítani, így, és eh, a környezetet is jobban tudnánk eh, védeni. A görög elnökségnek meg kellene oldani ezt a kérdést, a szakbizottságnak az a véleménye, hogy ez a csomag rendkívül fontos, és a támogató szolgáltatások liberalizálása nélkül is előre kell haladni a ön személyesen vállalta ennek a kérdésnek a fel, dolgozását. Görögországban az idegenforgalom rendkívül jelentős, és ez az idegenforgalom a légi közlekedéstől függ. Hadd zárjam azzal, hogy az utasjogi csomag tárgyalását is fel kell gyorsítani, mert nagy fontosságú ez az európai polgárok számára, és megmutatja, hogy hétköznapi kérdésekben is tudunk javítani a helyzetükön. Ajala Szender asszony, két perc tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel üdvözlöm a miniszter urat, és köszönöm szépen a tájékoztatást, amit kaptunk. Szeretnék visszatérni a hajóról vasútra projektre, amit ön megemlített. Ami ezt a platformot illeti, bizonyos működési zavarokat tapasztaltunk, és egyes országok is, Spanyolország szeretett volna részt venni benne, a Talgóval, Franciaország, Lengyelország is részt akart venni a közös vállalkozásban e, a platformot a körülményekhez képest a lehető legszilárdabbá e, akartuk tenni, a lehető legtöbb e, csúcs technológiát képviselő cég bevonásával Európából. Én is szeretnék aztán rákérdezni az interoperabilitás és a biztonság kapcsolódására. Én vagyok az előadó, ugye a vasúti csomag esetében itt a szakmai részt próbáljuk előre mozdítani, de hát jó lenne a politikai megállapodást is elérni tanácsban elsősorban az ön tárcájának a profilja lehetővé teszi, hogy némi pontosítást kapjunk öntől. Aztán eh, az összekapcsolás vonatkozó eh, program, az eh, a Connecting Europe program esetében a különböző közlekedési folyosókat ki kell jelölni, hogy a vasúton is megindulhasson a munka az utasok jogai terén nagyon fontos lenne, hogy jó hírt mondhassunk a polgároknak az európai választások előtt, hiszen a választási kampányban elég nehéz feladatot kapunk úgy is. Elnök Komucákos úr két perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat az Európai Parlament közlekedési szakbizottságában. Minden jót kívánunk -e nehéz elnökségi feladatokhoz. Négy hónapba kell bele gyömöszölni a munkát a parlamenti választások miatt. A kollégák is mondták, támogatni fogjuk önt szakértelemmel és politikai akarattal is, amikor ez szükséges. Néhány észrevételt tennék, miniszter úr. Nagy öröm számomra, hogy a NADES csomag prioritást képez. Az intermodális szállítás európai fejlesztése az európai közlekedési hálózatok terén egy csomó minden történt az elmúlt években, létrejött az új szabályozás, megvannak a pénzügyi eszközök, most már csak az alkalmazás, a végrehajtás várat magára. Az elmúlt 15 év legjelentősebb európai infrastruktúra beruházásai következnek. Ez nagyon jelentős kérdés Görögország számára is egyébként. A soros elnökség részéről úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenniük önöknek ahhoz, hogy meg is valósuljon ez a projekt. A tagállami szakértelemre hagyatkozik elsősorban az Európai Bizottság. A Görögország a geopolitikai helyzete okán egyfajta jelvá válhat a közlekedési folyosóknak, de ez infrastruktúrára van szükség. A Connecting Europe mindenképpen lehetőséget jelent, és az igen nagy európai projektek megvalósítása alapvető fontosságú Görögország számára is. Fidanza úr, két perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom a sikert kívánó kollégákhoz, görög elnökségnek, miniszter úr, nagyon ambiciózus a programja, nagyon jelentős ez az elnökség, kétszeresen is jelentős az olasz elnökség számára, hiszen július 1-én olasz elnökség következik önök után. Nagyon sok sikert kívánunk az önök elnökségéhez, és bízunk benne, hogy azokat az ügyeket is előbbre tudják majd vinni, amelyeket majd mi átveszünk. Ami az alternatív megoldásokat illeti, én vagyok az előadó, és köszönetet kell, hogy mondjak a görög elnökségnek az eddigi egyeztetésekért Ugye óvatosan kell fogalmaznunk, bízom benne, hogy első olvasatban márciusban megállapodásra jutunk, de közös erőfeszítésre lesz szükség az Európai Parlament és a tanács részéről. Tehát önöknek kis erőfeszítéseket kell tenniük, engedményeket kell tenniük. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magánszektor eh, beruházásai eh, terjedjenek. Itt különösen a cseppfolyósított vagy sűrített földgázra gondolok, annak közúti vagy tengeri szállítására, eh, a kibocsátás csökkentésére az európai tengereken, és szerintem meg kell próbálni elérni az Európai Bizottság eredeti célkitűzéseit, amelyeket a parlament is jóvá hagyott. Realistának kell lennünk, de ezeket a célkitűzéseket fenn kell tartani, mert hogyha nem tartjuk fenn őket, akkor nem sikerül az európai hálózatban homogeneitást elérni. Ezért ö, született az a döntés, hogy új jogszabályt kell alkotni. Még hogyha nem is közvetlenül az önhatás körébe tartozik, szeretnék az idegenforgalomra is kitérni, talán ön beszélhetne az illetékes miniszterrel. Márciusban a vízumkódex felülvizsgálatára került váraton sort az Európai Bizottság, és jó lenne a vízumkódexről előtte tanácsal egyeztetni hogy az orosz elnökség alatt majd sikerüljön előre lépni. Nézem az órát, mondja az elnök, Marinescu úr, két perc, tessék, köszönöm elnök úr, tisztelt miniszter úr, hallotta a kollégák, miket mondtak, én vagyok az Egységes Európai Égbolt előadója, szocialisták, liberálisok, most az EPP is ugyanazt kéri, hogy jussunk már eredményre az Egységes Európai Égboltról. Június, ö, január 30-án itt szavazunk ebben a szakbizottságban, és ö, szeretném önt nagyon udvariasan megkérni, hogy a tárgyalásokat kezdjék meg, kezdjék meg őket, ne hallgasson azokra a szakértőkre, akik azt mondják, hogy reménytelen a helyzet. Mi itt sokan úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumra a tanácssal van lehetőség, a szakbizottság szövegtervezetétől meg fogja kapni, és én biztos vagyok benne, hogy van esélyünk. Tehát én azt kérem, hogy kezdjék meg a tárgyalási folyamatot. Köszönöm szépen. Miniszter úr, mielőtt megkérem, hogy válaszoljon, egy fontos dolgot szeretnék mondani. A vasúti csomaga kapcsolatban én nagyon örülök neki, hogy készen állnak arra, hogy tovább vigyék az ügyet, különösen a szakmai kérdéseket. Az egész csomagról februárban fogunk mi szavazni, de külön áttekintjük a szakmai kérdéseket, hogy a ciklus vége előtt sikerüljön valami eredményt felmutatni. Üdvözlöm azt, amit ön jelzett, mondott. Nagyon sok negatív hullámot kaptunk eddig a tanács részéről aggasztja ez a képviselőtársaimat, úgyhogy örülünk ennek a bejelentésnek. Csak annyit mondanék még, hogy a 261-es rendeletnek utasjogok Bach úr az előadója. Utas jogokról van szó, nem légitársaság jogokról. Úgyhogy kérem erre emlékeztessen néhány kollégáját a tanácsban. Nem a légitársaságok jogait kell előmozdítani. Miniszter úr, öné a szó. Thank, thank you, Mr. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az aktív részvételüket ebben a vitában. És valójában néhány nagyon fontos kérdést vetettek fel, amelyek kapcsolódnak a azon területekhez, amelyekért én vagyok a felelős. Szeretném egy olyan dologgal kezdeni, amely szinte valamennyi készülételből kijött, nevezetesen a ö, vasúti csomag. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy nagyon elkötelezett vagyok amellett, hogy ez a csomag végül e, eljusson a kifejletig. A, találkoztam az alelnökkel és az illetékes biztossal, Kálász aki nagyon határozott abban a, abban a tekintetben, hogy ezt a csomagot megpróbálja keresztül vinni úgy döntöttünk, hogy mivel ez a csomag elég nagy késésben van, és sajnos görög elnökségként, illetve mi nem vagyunk ugyan felelősek a késedelemért, mégis úgy döntöttünk, hogy együtt a bizottsággal és a tanácssal és a elnök úr, remélem, hogy ön is szeretném, hogyha részt venne ebben, ezt a politikai párt vezetőkhöz és raportőrökkel együtt erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy egy időkeretet határozzunk meg, és megvizsgáljuk, hogy a feladatokat meg tudjuk-e oldani a közeljövőben. És hogyha úgy látjuk, hogy ez nem kivitelezhető, akkor a tanácselnökeként kell, hogy ezzel foglalkozzunk. Egy kérdést tettek fel nekem. A döntő többsége a, tan- a tagállamoknak a tanácsban vagy másképpen szeretnék ezt a csomagot, vagy egyáltalán nem szeretnék. Tehát erre is emlékeznünk kell. Tehát nincsen akarat a tagállamok részéről a tekintetben, hogy ezt a csöveg, csomagot még ezen a nagyon rövid időben keresztül vigyék. A kollégákkal is beszéltünk erről, és az derült ki, hogy megpróbálhatjuk átvinni ezt az ügyet, de nagyon fontos dologról van szó, és két része már lezárult, és amíg hátralévő résszel kapcsolatban azt tudom megígérni önöknek ma, hogy együttműködve a tanács és a bizottság meg fogja tenni azon erőfeszítéseket, amelyek segíthetik ezt a csomagot a kifejlethez, a befejezéshez. Nagyon egyértelmű üzenetet szeretnék ezzel továbbítani egy tisztességes politika nyilatkozat ez, hogy én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, és el fogok majd jönni a bizottsághoz, és beszámolok arról, hogy a dolgok hogyan haladnak előre. Azonban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a mi elnökségünk eléggé sajátos a tekintetben, hogy gyakorlatilag márciusban a parlamenti munka szünetelni fog. Most ami pedig a vasút kérdését illeti. Nagyon fontos kezdeményezés a vasútra való átállás kérdése. És az európai ipart, az európai vasatokat, az különböző intézeteket, kutató testületeket, tagállamokat, vasutakat fogja össze egy közös erőfeszítés keretében, annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években egy jelentős technológiai előrelépést érhessünk el az európai gazdaság érdekében. Én szerintem ez egy lehetőség. Szerintem ezt a márciusi tanácsülésen le kellene zárnunk, és ezt követően pedig már ez egy tanácsi rendelet készülhetne, ami zöld utat adna a parlamentnek is. Engedjék meg, hogy megpróbáljak válaszolni az egyéb feltett kérdésekre is, de nagyon rövid leszek, és aztán majd néhány részletet is mondok. Ami pedig az üzemanyagokat illeti, itt van valami előrelépés. A legutóbbi dialóguson az Európai Parlamenttel a legutolsó az majd március 15-én lesz, tehát a légiutazással, utasjogok és repülőterekkel kapcsolatban, ahogy ez elhangzott, itten utasjogokról van szó. Mindenképpen oda kell figyelnünk erre, és politikai erőfeszítéseket kell tennünk az utasjogok terén. Ezt meg is fogjuk tenni a magunk részéről. Rendkívül érzékeny ügyről van szó, nagyon nehezen lehet vele haladni, és a litván elnökség nem tudta lezárni, ami célunk, hogy eljussunk a lezárásig legkésőbb június 5-én a tanácsülésen. Ami az ekót illeti, ez márciusban fog lezárulni, de függ egy másik ügytől is, amit egy másik minisztérium kezel a mi elnökségünk ideje alatt. Ez pedig a Fejlesztési Minisztérium, és itt ugye ez bonyolítja a dolgokat, de remélem, hogy együtt tudunk működni, és előbbre jutunk. Ami a résidőket illeti, amit többen is, amire többen is kérdeztek, A repülőtéri csomagban az elsőbséget a zaj kérdéseknek szenteltük, de nagyon kevés időnk volt arra, hogy tárgyaljunk az Európai Parlamenttel. Tehát mindenképpen továbbra is tárgyalni fogunk erről a tanácsban, és most térjünk vissza az utasjogokhoz. Görögország megkezdte a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, és ez szándékos volt, ahogy Simpson úr ezt már említette, mert szeretük volna hangsúlyozni azt a tényt, hogy fontosak ezek a jogok, és hogy milyen támogatást kapnak az utasok. hogyha megegyezésre tudunk jutni a tanácson belül, sok minden volt a litván elnökség ideje alatt, amiben nem voltunk képesek eh, megegyezni. Tehát különböző nehézségek eh, nem kerültek megoldásra, és hogyha hozzáveszünk ehhez még azt, hogy ennek az elnökségnek milyen rövid, kevés ideje van a eh, cselekvésre, akkor csak remélhetem, hogy képesek leszünk jobb eredményeket elérni. A, most pedig nézzük a közös e, egységes európai égboltot. Ennek vannak támogatói, de vannak bírálói is. Itten vannak, akik a büszkeségük is kockán forog, ahogy ez elhangzott, különösen igaz ez a tanácsra attól függően, hogy milyen prioritásaik vannak, és mennyi a rendelkezésre álló idő, meg fogjuk próbálni ezt is kellően megvizsgálni. Ami az európai lehetőségek összekapcsolását illeti, együtt dolgozunk a bizottsággal, és az összes európai koordinátorral. Az európai hálózatokkal kapcsolatban az mondható el, hogy együtt fogunk dolgozni a bizottsággal és a koordinátorokkal. Nagyon fontos, hogy ez működjön, ez nagyon szorosan összefügg a fejlődéssel és az előrehaladással. Minden közlekedési eszköz, utak, vasút, hajózás mind létfontosságú Európa számára. számára. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy van néhány fontos elem, ahogy ezt Szukeránszki úr már említette helyesen. Ez talán emlékezteti azokat, akik erről megfeledkeztek, hogy infrastruktúra minisztériumként újra kezdtük a az autópálya projektet Görögországban. Ez egy olyan terület volt, amiben a magánszektor és az állami szektor is érintett volt, főként európai pénzalapokkal jelentős támogatást kapott ez a tevékenység az Európai Bizottságtól és a különböző ügynökségektől, ezért egyébként köszönjük nekik. És újraindítottuk ezt a projektet, ami 7-8 milliárd eurót tesz ki. Mindazonáltal a tapasztalataink azt mutatják, hogy a szóbeli leírás, ez, is ez főként a bankokra, bankágazatra igaz, banki ágazat rendkívül merev, és semmiféle rugalmasságot nem tanúsít. Szeretnék arra is rámutatni, hogy még maga az Európai Beruházási Bank is amelynek a, éppen az a feladata, hogy bizonyos projekteket finanszírozzon, e, hitelintézet, de azért létezik, hogy Európa, Európát segítse fejlődni mert ha nincsen eh, meg a megfelelő állami és magánbefektetés, akkor nehéz lesz eh, felpörgetni az európai gazdaságot. És különösen olyan országok esetében, amelyeket leginkább sújtott a gazdasági válság, mint például Görögországot, de mondhatnék más országokat is. Mindenképpen szeretnék egy felhívást intézni önökhöz, hogy strukturált eh, tárgyalásokat folytassunk arról, hogy ez a hálózat, amit Szókákos úr említett, eh, hogyan lehetne integrálni ezt egy eh, megfelelő kohéziós programba, amely komoly finanszírozást is kapna a bizottságtól, és a bankágazattól is, ideértve a magánszektort is. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető feltétel ahhoz, hogy további növekedést érhessünk el Európában. Ami pedig az alternatív üzemanyagokat illeti, ez március 5-ére fog lezárulni. ami ezen témákat illeti, amelyek eh, a súlyakkal, méretekkel kapcsolatosak, Tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek aggódnak, és attól azon aggódnak, hogy megmaradjon a megfelelő egyensúly az igények és az aggodalmak között, és ne vezessünk be további terheket néhány olyan országra, amelyeket már amúgy is egyoldalúan érintenek ezek a, helyzetek. Tehát fontos, hogy a közúti járművek független az olajtól, és barátságos a környezetbarátabbakká váljanak. De ugyanakkor ehhez megfelelő technológiára is szükségünk van, és munkahelyeket is kell teremteni az ágazatban. Ami a belvízi hajózás hajóutakat illeti, ez egy létfontosságú kérdés és szeretnénk biztosítani azt, hogy júniusban a parlament elfogadhassa a szabályozást. Tehát itt felvetődnek mindazok a kérdések, amiket önök feltettek, ezeket feljegyeztem, és meg fogom próbálni a jövőben áthidalni a meglévő különbségeket, amelyek tapasztalatokat a államok szintjén a tanácsban, illetve azok különbségeket, amelyek a parlament és a tagállamok között mutatkoznak tehát fontos, hogy végül egy egységes megoldást találjunk, ami rugalmas, és az európai állampolgárok ambícióit is kellően tükrözi, és ezáltal tovább léphessünk egy politikai eredmény irányába és a függet, attól függően, hogy mi a legfontosabb, így fogunk eljárni. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr! Először is a tájékoztatóját, majd pedig azt, hogy végül is megpróbált a képviselők kérdésére válaszolni. Én remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni, hogy már elődjének is említettem. Az elnökség és a parlament ugyan áprilisban befejezi a munkáját, én azért július 1-ig továbbra is elnök maradok, és az elnökséget megpróbáljuk támogatni azon kérdésekben, amelyek minket is nagyon foglalkoztatnak, és amelyekről is hallott a mai napon. Köszönöm szépen, és várom, hogy együtt dolgozzunk a jövőben. Köszönöm. Okay, guys, can we go on to... Rendben, akkor folytassuk az utolsó témánkkal, ami a közösségen belül a közlekedő közúti járművek méreteivel kapcsolatos. 65 módosítást kaptunk, nem tudom, hogy meg tudja-e erősíteni az előadó, hogy ezeknek egy nagyon jelentős része a határon átjúló forgalommal kapcsolatos. De szerintem mindenképpen elmondhatjuk, hogy a módosítók legnagyobb része erre koncentrál. Tehát Lightfree úr, kérdezem. Nagyon megköszönném, hogyha kimennének az előtérbe, és ott beszélgetnének és így mi folytathassuk a feladatunkat. Life úr. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák! Ennél a jelentésnél egy olyan szakaszba lépünk, ahol a munka egy része elvégződött, de a másik része még vár ránk. Amit már sikerült elérni, az az, hogy a kollégákat felkészítettük, pozícionáltuk, nagyjából tudják már, mit akarnak, és hogy milyen irányba mozdul ez a jelentés, és hát ez kedvező, egy kicsit már láthatók a többségek is, az esetleges többségek, amelyek kell számolni lehet szavazások során. Itt megpróbáltam, ismerve tehát a helyzetet, a problémák dolgokat azonosítani és csoportosítani, és egy néhány dolgot kikristályosítani. Úgy tűnik, hogy négy olyan terület van, amely végül is a módosítók nagy részét foglalkoztatja. Tehát a négy terület persze némileg eltér. Három olyan van, ami viszonylag kevésbé vitatott. Eurodimonikai légellenállási intézkedések, hát itt a kollégák módosítói arról beszélnek, milyen hosszú legyen valami, milyen szűk, hogyan alakítsunk ki valamit, és úgy tűnik, hogy egy első megbeszélésre sor került a az árnyék előadókkal, és úgy gondolom ott kiderült, hogy elég jó úton járunk a megoldások keresésében, és itt többségekkel is tudunk számolni. A kérdés például az, hogy milyen hosszú legyen aerodinamikai javítások érdekében egy autó, egy teherautó 400-800 mm az, ami szoba került, valahol középen megtalálják a megoldást, aztán a másik kérdés, mi a helyzet a úgynevezett flepekkel hátul. Úgy tűnik, hogy és az a fontos, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyek nem mennek szembe az EU jelenlegi szabályozásával, és persze a nemzetközi szabályokkal sem, mert nyilvánvaló, hogy az európai autóipart nem gátolni kell egy ilyen jellegű javaslattal, hanem legalább egyenlő esélyeket kell biztosítani neki. A második kérdés, amelyen nagyon foglalkozunk, az a súlyemelkedések, az alternatív meghajtások miatt. Itt ugye vita már folyt, megbeszélés folyt, általánosan támogatást kapott a dolog, de azt gondolom, hogy itt is szépen haladtunk aztán a harmadik terület az a biztonság, ezt még ma nem sikerült végigbeszélni, de úgy gondolom, hogy általános támogatást élvez az, hogy biztonságosabbá tegyük a teherautókat, mint az autópályás közlekedésben, mint a városi közlekedésben, ahol a legtöbb személyes baleset történik, személyi baleset történik a teherautókkal. És úgy gondolom, itt is jó úton járunk, helyes irányba indultunk azt gondolom, hogy a súlyszenzorok témája egy olyan dolog, amit hát meg fogunk oldani. Ez az a négy nagy csomag, amiről beszélnünk kell, és úgy gondolom, hogy itt viszonylag gyorsan megtaláljuk ma meg a megoldást előadóként, így látom, mert mindenki ezt akarja, és el, hasonló elképzeléseink is vannak. Aztán van egy ötödik terület. Ez az a terület, amely eh, gyakorlatilag az érzelmeket is mozgatja, és hát meglehetősen aktívan foglalkoznak vele. Ez médiában is különbözőképpen képviselhető, és nagyon különböző elképzelések is vannak. Szerintem az Európai Bizottság olyan javaslatot készített, amely nagyon radikális, amely nem a helyes irányba indul el, és a reakcióm az volt persze, hogy ugyanolyan radikálisan válaszoltam. És az előadó elképzelései olyanok voltak, hogy azok pont szembe mentek a bizottság elképzeléseivel, aztán a kollégák reakciója is ennek megfelelően alakultak. Nagyon érdekes volt látni a reakciókat, csoportosíthatnám is ezeket. Voltak kollégák, akik úgy gondolják, hogy a határok megnyitása a nagyobb teherautók előtt észszerű dolog, és gyorsan meg kéne lépni ezt aztán vannak olyan kollégák, akik úgy gondolkodnak, hogy ezen kell vitatkozni, de nem kényszeríteni nem lehet senkit, és akkor meg kell különböztetni, hogy itt van-e nemzeti szintű szabályozás, vagy európai szabályozás már létezik. És ez a második csoport, aztán csináljunk-e ilyen folyosó megoldásokat, különleges előírásokkal, ilyen elképzelés is van a második csoportban, aztán a harmadik csoportban, ahol egyszerűen azt mondják, hogy nagy teherautók előtt, túlsúlyos teherautók előtt nincsen határnyitás. Tehát itt kell tehát megoldást találni. Egy dolgot már most tisztáznék, hogyha van megoldás, mi szerint a nagyobb érdekcsoportok is hozzá tudnak ehhez járulni, akkor számomra világos a jelenlegi gyakorlat, ami Nagy-Britanniában, Észak-Európában már működik, és Írország is ide tartozik, nos, az európai jogalkotó ezt nem támogatja, támadja meg. Ezt tisztázni szeretném azon kollégákra nézve is, akik Észak-Európából jönnek, Írországból vagy Nagy-Britanniából, hogyha magasságkorlátozásokról van szó, itt Nagy-Britannia, Írország, a súly, meg a hosszúság esetében pedig Észak-Európa. Ha kompromisszumot találunk, akkor a kompromisszumnak tartalmaznia kell, hogy úgy folytassák, ahogy eddig csináltak. De ha nem találunk kompromisszumot, akkor itt nehéz lesz a helyzet. Mert akkor mindenkire nézve ugyanazt eh, tudjuk érvényre juttatni ami az eredmény. De abban bízom, hogy kompromisszumot találunk. Azt gondolom, ma már jó tárgyalásokat folytattunk. Még nem akarom kijelenteni, hogy milyen irányba megyünk, de lehet, hogy az Európai Bizottság mondjuk az elképzeléseink tekintetében a jövőbeli munkájával bennünket is segíteni tud. Ez minden esetre a helyzet állása most, és várom a kollégák hozzászólásait, hogy a végén egy gyümölcsöző és intenzív vita alakuljon ki. Köszönöm szépen, Leichtfried úr. Gyakorlatilag a hozzászólók listája mm, egész oldalt betölti, és kérem ezért aztán emlékezzenek végig arra, hogy mm, záros az idő. Tehát nem kell mindenkinek ugyanazt elmondania, ez lenne a cél. Aztán árnyék előadó. Tehát az árnyék előadókat hallották utána Koch, Meissner, Fjellner, Foster Higgins úr. Tikao. Tikao asszony. És most le is zárom a listát. nagyon rossz szokás alakult ki, hogy, hogy Gom. Mr. Soran. Hogy később jelentkeznek, csak amikor eszükbe jut, hogy mit szeretnének. Jelen vagyok, elnök úr. First of all, just one umbrella. Köszönöm először is. Egy átfogó gondolatot szeretnék, vagy egy átfogó célt szeretnék megfogalmazni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen világosnak és koherensnek kell lenni. Ez az, amit mindenki vár részünkről. A gyártók, a fuvarozók, a gépkocsi vezetők, és végül, de nem utolsó sorban, a tagállamok lakosai, mert az ő gazdaságok függ ettől, és a munkahelyeik függnek ettől. Tehát ez egy fontos kérdés valóban. Tehát koherenciára és tisztánlátásra van szükség. A végcél pedig az kell, hogy legyen, ami először is környezetileg és gazdaságilag fenntartható tehergépjárműkre van szükség. Szerintem ez megvalósítható, ezt meg tudjuk oldani. És van ennek megfelelő közös alapja. Én nem igazán látok itt komolyabb problémákat. Ha megnézzük a módosító indítványokat, hogy most 600 mm vagy 800 mm legyen itt vagy ott, és hogy hogy számoljuk ezt ki, de hát ebben most ne menjünk bele, és ne vesztegessük az időt az ilyen kérdésekkel. Ezt követően van egy másik ügy, hogy biztonságosabb tehergépjárműkre van szó, ez is nagyon fontos, szerintem ebben is mindenki egyetért. Szerintem itt már van is bizonyos mértékű kompromisszum és utána jön a határon átnyúló kérdés. Nem akarok ebben hosszasan belemenni ez alkalommal, de engedjék meg, hogy egy kicsit elemelkedjek, és egyébként köszönöm ismételten Leifer Robert úrnak, aki nagyon kimerítő munkát végzett ezzel. Szeretnék elgondolkodni az, hogy amikor azt mondja, hogy négy különböző csoportja van a határon átnyúló forgalomnak. Ebből a négyből három, legalábbis az én véleményem szerint meglehetősen azonos. Nagyon kicsi a különbség, hogy most Finnországból, vagy Svédországból, vagy más országból érkeznek ezek, amelyeknél van próbaidőszak Dánia, Hollandia, Belgium, ahol ugye a ezek az országok és Amazon országok és a koridor részt, ez egy harmadik, de ez mégis egy és ugyanaz, hogyha nagyon megnézzük. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kompromisszum mégiscsak létrejöhetne, ami elismeri azt, hogy nem tudjuk egyszerűen lezárni a határokat, nem szabad lezárni a határokat, ez a legfontosabb és ennyi mondanék. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Benyan, korridor, igen. Korridorok, igen. Igen, elismerem, hogy ez az ötlet nem egyszerű. Először is köszönöm szépen Jörg, mert szerintem igazán jó munkát végzett, és nagyon szorosan együttműködött velünk e- jelentés ügyében hogy eh, Zagma úr az imént elmondta, én is remélem, hogy sok mindenben kompromisszumra fogunk jutni, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan területek, ahol eh, bizonyos paramétereket meg kell fogalmazni, és ezekre kell összpontosítanunk. Például szerintem oda kellene figyelnünk arra, hogy eh, egy extra dimenzióját létrehozunk a biztonságosabb és zöldebb tehergépjárműveknek. És e, nem egy ilyen bevásárló listából kéne indulni, hanem hogy hogyan lehetne még nagyobbá és még nehezebbé tenni a járműveket. Mert hogyha ezt tesszük, például, hogy a fekvő résznek különböző helyet alakítunk ki, és ezzel meghosszabbodik a jármű, akkor ez nem fogja sem a biztonságot, sem az energiahatékonyságot szolgálni. Tehát ezen részekkel kell nagyon odafigyelnünk. Ami a határon átnyúló ügyeket illeti, szerintem a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy el, eldönthessék, hogy akarnak-e ilyen vagy olyan járművet a területükön, és ha igen, akkor viszont európai szabályokkal kell, hogy dolgozni, hogy a megfelelő legyen a biztonsága és a környezetvédelmi követelménye. Akármilyen korridort is kijelölhetünk, hogyha ezt az utat követjük. Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban én azt mondanám, hogy nem szenes technológia is szóba jöhessen az alternatív üzemanyagok mellett, mert Ugye ez ösztönzi az innovációt, és új technológiák is szoba jöhetnek, olyanok, amelyek még nem is szerepelnek. És nem lenne jó, hogyha a jogszabály az új ötleteket helyből kizárná. Ami a hosszát illeti a járműveknek, amikről már volt szó, én szeretném tudni, hogy mi a bizottságnak a véleménye, és hogy ők miért nem határozták meg a hosszát a javaslatukban, és miért bízták ezt ránk. Egy kicsit konzultáltam, és kutatásokat is végeztem, és szerintem valamilyen kompromisszum majd elérhető lesz. Nem tudom támogatni azon módosítókat, amelyeknek az a javaslatuk, hogy a hogy a fedélzeti mérőeszközöket alkalmazzák, mert vannak olyan tagállamok, amelyek már nagyon sok közpénzt fektettek ezekbe a második generációs rendszerekbe. Én szerintem e, valamelyiket ki kellene választani, hogy a túlterhelést el tudjuk kerülni és fontos, hogyha benne, ha benne van a gépjárműbe ezek az eszközök, ezek segítik a, az iparágnak a működését és a gépjármű vezetőnek a munkáját is. De, és végezetül pedig, ami pedig, hogy milyen ellenőrzéseket kell végezni, hány darab ellenőrzést. Szeretném megtudni a bizottságtól, hogy hogy állat ki, hogy ez a 2000 kilométerenként legalább egy mérést kell végezni. Szerintem minden harmadik napon kellene végezni ellenőrzést, és ez egy kicsit talán túlzásnak tűnik. Köszönöm, és hát várom a kollégákkal való együttműködést, még Évával is, aki itten azt mondja, hogy egyáltalán ne legyen ilyen típusú ellenőrzés. Lichtenberger úr, öné a szó. Danke. Köszönöm szépen. Tudnia kell. Ez nem arra gondolok, hogy ne legyenek ellenőrzések. Bizonyos tagállamokban éppen az a probléma, hogy nincsenek súly ellenőrzések. Hosszú-hosszú szakaszokon egyáltalán nem mérnek súlyt. 800 kilométert mehetnek anélkül, hogy ellenőriznék őket évente egyszer de azt hiszem nyugodjunk le, itt a, a ellenőrzéseket tekintve, tehát van, ahol nem hajtják végre az európai jogot, vannak ilyen országok, igen, nincs elég ellenőrzés. <laughs> Legalább a minimális standardet teljesíteni kell. Most nézzük meg a kompromisszumokat. Elnézést kérek. Igazából csak válaszolni akartam a kollégának, de visszatérek a német nyelvre. Nézzük az egyes módosítókat, egy néhány fenntartásom azért mégiscsak van. Mindenek előtt az alternatív üzemanyagok kérdésében itt a különböző kategóriák felsorolása, a hidrogén, a villany meghajtás, ez attól is függ, hogy hogyan állítják elő ezt az energiát. Hogyha például szénerőművekből jön ez az energia, akkor nem igen látok pozitív mérleget klíma szempontból. Hát eh, az atomenergia is probléma, de ha már a CO2 kibocsátásról beszélünk, akkor először a szén az, amire gondolunk. Tehát itt ezt azért végig kell gondolni, hogy hogy tudjuk úgy megfogalmazni, hogy ténylegesen a szolgáltató, a közműcég komolyan vegye a dolgokat, mert különben nem vagyunk őszinték, mert végül is könnyű lenne kilépni ebből a dilemmából, hogyha nem lennénk elég pontosak. A második pont, ami érdekel, itt vannak ezek a munkavédelmi kérdések, ahol a kuseteket be lehet építeni az ettől hosszabb lesz a járvé, aztán a flapok kérdése most ez összeadódik egy méterre, mert akkor a kombinált szállítás már nem fér bele. Hogyha mind a kettő megszületik és átmegy, akkor ez egy problémát jelent ilyen szempontból ezek a technikai jellegű kérdések, de hát egy árnyék elődő, előadói megbeszélésen ezt szerintem tisztázni tudjuk, hogyha részletekről van szó. Ami pedig a határokon átnyúló közlekedést illeti, itt el kell, hogy mondjam, hogyha egy ilyen földrajzi definíciót alkalmazunk, tehát hogy éjszakon szabad, de délen nem, vagy hegyvidéken nem csinálhatnak valamit, a, hát erre elég kritikus véleménnyel vagyok, mert ez jogi szempontból nehéz, hiszen különböző jogot alkotunk, különböző tagállamokra nézve, ez azért elég nehéz, problematikus, hogy mondjam, persze más, ha minden ország maga dönthet, az, az is van, de hogyha lehetőségként azt tudnám javasolni, hogy éjszakon megy, délen nem, vagy az Alpokban nem megy valami, máshol meg megy. Ez, ez nehéz lesz, hiszen azért egyfajta konzisztenciára szükség van. Így, úgyhogy e, ilyen szempontból ezt felül kell vizsgálni, mert különben nehéz lesz. Aztán komoly veszélyeket látok, hogyha kinyitjuk ezt az ajtót már többször hangsúlyoztam, és továbbra is tartom. Ez egy problémás ügy, hogyha azon államokra, amelyek ellene döntettek, a megatrákkok, a nagyon hosszú járművek nem mehetnek be az országokra, tehát bizonyos nyomás alá kerülnek ezek az országok. Milliárdokat kell költeniük koridorok kiépítésére, folyosók kiépítésére, vagy egyes szakaszok kiépítésére, csak azért, hogy egyesek, tehát egy néhány ilyen nagyvállalat egy kis előnyhöz jusson. Egy dolgot látni kell itt, ugyanis valamennyien hallottuk az eredményeket, a piac torzulás ügyében, a nagyvállalatok előnyére persze, ez állami szint kárára történik ez, az, utána meg csodálkozunk, az államnak nem maradt pénze. Ez azt jelenti, hogy ebben az egész kérdésben én nagyon óvatosan szeretnék fellépni, mert itt adott esetben olyan ajtókat nyitunk ki, amelyekre nem kéne, és pont az ellenkezője születik meg annak, amit akarunk. Ugyanis gazdasági retorziókat alkalmazunk olyan államokkal szemben, amelyek néhány nagyvállalat javára nem hajlandók kiépíteni úgy az útvonalaikat, hogy a legnagyobb jármű is végigmenjen rajta. Tehát ilyen nyomást gyakorolni fognak, ezzel tisztában kell lenni. Meg fog születni ez a nyomásgyakorlás lépésről lépésre, és akkor tényleg problémáink lesznek, és ez egyenlőtlenséget jelent a különböző országok számára, hogyha vannak olyan országok, akik bármilyen oknál fogva, műemlékvédelem, vagy földrajzi okoknál fogva nem akarják ezeket a normákat bevezetni, tehát óvatosnak kell lenni, ismert, hogy én nagyon szkeptikus vagyok, mert sok pénzért kiépítjük a vasutat, mm, ezzel egyidejűleg pedig a konkurenciának lehetővé tesszük, hogy még olcsóbban utazzon, de a költségeket még mindig az adó pénzekből fedezzük, vagyis az aggájaim továbbra is megvannak. Vandal úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, Micsoda kiváló alkalom, vagy pillanat ez a közúti közlekedés. Kiváló innovációkat talált ki az ökokombi esetében, az emberek érdekében, a környezet érdekében. Itt Európai Parlamentben hozzászólhatunk. Milyen jó bizottság vagyunk, ha megnézzük az ökokombival folytatott ki, sikeres kísérleteket, akkor láthatjuk, hogy ez jó dolog, ezt gyorsan el tudjuk fogadni. Nem gondolom, hogy radikális lenne az Európai Bizottság javaslata, az többé-kevésbé kiegyensúlyozott persze, van, amit még ki lehet tárgyalni ebből, de azt hiszem, hogy ez a vita nem húzódhat el túlságosan. Szerintem elég világos Persze vannak még nehézségek, ezt az előadó is elmondta, ezeket meg kell oldani, nem lesz ez túl nehéz. Egy problémát Lichtenberger asszony is említett, látok én is, hogyha itt halljuk a módosítókban mit foglalnak bele, és megnézzük ezeket a módosítókat, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen nem igen mozgunk, túl sokat akarunk szabályozni. Elnök úr, én csak azt szeretném, hogy vegyék figyelembe a mi módosítóinkat is, az innovációt mi támogatjuk. A bizottsági javaslattól ne térjünk el túlságosan, ne egészítsük ezt ki mindenféle aprósággal, a tizedes jel után három számjegyel még, és akkor mindenféle innovációt tönkreteszünk, tehát ne legyünk aprólékosak, Maradjunk az bizottsági javaslatnál, többé-kevésbé igyekezzünk azon még javítani, és a határokon átnyúló ö, közlekedést tegyük lehetővé. Azt hiszem az ECR er és a zöldek egy, egy csodában bíznak. Kokor. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát némileg csalódott vagyok. Szerintem Eh, alig van olyan téma, amit ennyire populistán, ideológikusan és tudománymentesen vitatnak meg, mint a Igen, Igenis, nyilvánvalóan nagy, nehéz teherautó az utakat tönkreteheti, teheti, nagyon sok beruházást igényelnek, és hogyha túlság, túlterhelt a jármű, ez az infrastruktúrára is veszélyt jelent, és a közlekedésre is, mert itt vannak a rugózások, a, a fékek, a fény, stb. a világítás, ez mind még nincs összhangban és éppen ezért szükség van itt megfelelő kiigazításokra. A hosszabb teherautók észszerűek számosokból, a környezet szempontjából, hatékonyság szempontjából, biztonság szempontjából, és más esetekben is. Miért ne lehetne ezt akkor a közúti közlekedésben is megvalósítani? Tehát apró lépéseket lehetne elől és hátul, aztán adott esetben egy nyerges vontató, újfajta koncepciója, vagy itt van az a nagyon hosszú a Liner teherautó, érdemes lenne ezekkel is foglalkozni. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadónak szeretnék köszönetet mondani. Hát azért, hogy mennyire nyugodtan adta elő ezt a dolgot. Tudjuk, hogy a téma milyen vitatott, és nagyon különböző vélemények vannak a súlyok, a határok, a méretek, a határokon való átlépés kérdése, stb. Persze van, ahol konszenzus is van, mindenki azt mondja, hogy biztonságosabbá kell tenni a terrorautókat. Az első négy pontot nem is vitatták sokan, aztán az ötödik pont az, ahol még nincsen kompromisszum. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy gondolom, örülnünk kell, hogyha egy hatékonyabb megoldást találunk valamilyen közlekedési ágban, innovációt akarunk. Ez jó dolog végül is, persze legyen inter, intermodális, de a legfontosabb az, hogy legyünk hatékonyabbak, és hát ezt itt többen el is mondták, és tapasztalatok is vannak róla, a hosszabb, nagyobb, hát Persze nem is kell súlyban sokkal nagyobbnak lenni, hanem a nagyobb. Tehát ahol az infrastruktúra megvan, ott ilyen nagyobb teherautókat lehet használni, aztán a határokon átnyúló. Tehát a határnyitástról szoktunk beszélni, véleményem szerint arról van szó, az egységes piac tényleg a gerincét adja ennek a munkának, és ehhez szükség van határokon átnyúló közlekedésre. Transzeurópai hálózatokról beszélünk, ahol nincs vasútot, ezt ki akarjuk egészíteni. Nem fogunk tudni mindent mindenhol mi magunk megvalósítani. Erre nincs is szükség egyébként a tagállamok, pedig maguk dönthetnek. Ez is szerepel, hogy egy adott infrastruktúra megvan, vagy nincs, és hogy eleget tesznek-e is, hogy ezeket a teherautókat engedélyezik-e, vagy nem. Lehet, hogy sánta, nem itt az összehasonlítás Észak-Németországban, vagy Hollandiában, hát meglehetősen sok mindent vízen szállítunk, de nincs mindenhol víz, vízi szállítás, és a tagállamokban nem is kell vízi szállítást alkalmazni, vagy kiépíteni, mert csak a szállítás kedvéért, hogyha egy államnak megvan az infrastruktúrája van valamire, ahol innovációt alkalmazni lehet, akkor tegyük lehetővé, hogy ez a tagállam maga dönt ami pedig a határokon átnyúló közlekedést illeti, itt van egy módosítónk, más kollégákkal együtt terjesztjük ezt elő, és a logisztikai ágazat rendelkezik tapasztalat, elmondta milyen vélemény erről, hogyha kétoldalú szerződéseket akarnak kötni régiók, országok, tagállamok, hogyha a maguk tekintetében megengedik, hogy ilyen és ilyen infrastruktúrán ez mehet, itt nem kell nagy átépítést végrehajtani, itt a nagyobb egy kicsit nehezebb teherautók is közlekedhetnek mondjuk több tengelyre elosztva, akkor ez ez rendben van. És szerintem a vezetés segítő rendszerekre is szükség lehet. Németországban benne van a kísérlet, tehát mindenképpen jobb fékekkel dolgoznak, e, természetesen a, a sofőröket fel kell készíteni, meg kell teremteni a feltételeket, hogyha azt akarjuk, hogy ez a közlekedés biztonságos és észszerű legyen, de persze csak azokon az utakon, ahol ezt tényleg lehetővé lehet tenni. Ez egy hatékonyság. Miért nem tudnánk támogatni európai szinten a hatékonyságot? Fjellner úr, köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, ez az tehát tíz évig tartott, de most először vagyok itt a közlekedési bizottságban, hogy hozzászólok, és vannak módosítai. A vízumot ellenőrizték, amikor bejött, ez a határ nyitva van még mindig. Igen. Majd meglátjuk a jövőben, hogy alakul, de egy néhány érvet véghallgattam, ehhez szeretnék hozzászólni. Mindenek előtt, amit Lightfried úr mondott, Ag aggódtam egy kicsit, amikor elolvastam a jelentését. Ez, és most itt elmondta be, hogy, hogy, és elmondta milyen álláspontja van, és hát, hogy tényleg itt a határokon átnyúló közlekedés milyen problémás, ez sok mindent megmagyarázza ismerjük a pozíciót, az álláspontot, itt vannak a svédek, a finnek, stb. Emlékezzünk a környezeti bizottságra, én is ott részt veszem, és nagyon a kollégák is észszerűtlen pozíciókat, és nem reális pozíciókat foglalnak el, tényleg. Ami meglepett, hogy itt egy környezetbarát megoldásról van szó, ez a szakbizottság. Ugye, amikor ezt vizsgálja, jó, hát a zöldek minden ellen vannak, ez nem lep meg, de amit én gondolok, minden, kedves kollégák, mindenről minden, a szót az elnök adja meg, még egy pontomban. Szeretném felszólítani a kollégákat egy elvi szinten teljes mértékben elfogadom, hogy senkit sem szabad kényszeríteni, hogy fogadják el a hosszabb, nagyobb teherautókat. És ezt megértem, és ezt az elvet tartsuk be. De ne korlátozunk azokat se, akik úgy gondolják, hogy ez egy megoldás lehet a tranzitban, vagy egy országon belüli szállításnál, vagy tagállamok között. Tehát, hogy tartsuk be, senkit sem kényszerítünk, de ne is tiltsuk meg. Jó, hogy valaki elfogadja ezt az új fekete rautot, akkor szerintem helyes megoldást eh, találtunk a környezet, a gazdaság és a közlekedés érdekében. Ez lenne az az elv, ami mellett működünk. Wortmann kolléganő. Köszönöm szépen. Lightfried kollega németül. A jelenlegi gyakorlatot ne támadjuk sem Északon, sem Írországban, sem Angliában. Azt tenném hozzá, hogy a jelenlegi gyakorlatot nem kellene Ausztriában megváltoztatni, vagy Franciaországban, vagy másút, viszont igenis rendelkezésre állnak jó gyakorlatok, Persze óvatosan kell eljárnunk a jövőben is a jó gyakorlatokkal, mert nincs mindenhol vasút, nincs mindenhol vízi út, Hollandiában nagyon pozitív tudományos eredményekre jutottunk, nagyon jó példáink vannak, úgyhogy Meissner és Koch kollégák hozzászólása után én azt mondanám, hogy a szubszidiaritási elvet tiszteletben kell tartanunk, viszont a módosítókkal igyekeztünk több kollega aggájainak is megfelelni, az eko, vagy öko kombikat ne engedjük be mondjuk a kerékpárosok által használt utakra. Hát Hollandiában elég sok a kerékpáros, úgyhogy igazán nem ott járnak ezek a járművek. A tagállamok kell, hogy meghatározzák a koridorokat. Benyan úr, én nagyon kedvelem magát, de a Benyan koridorokat nem kedvelem, mert a szubszidiaritást nem igazán tartjuk tiszteletben ezek esetében, úgyhogy én szeretném, hogyha ebben el tudna ön mozdulni, és Látfréd úr akkor jó kompromisszumokat tud majd kialakítani ebben. Köszönöm szépen. Foster asszony. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr egyetértek több elhangzott észrevétellel is, úgy gondolom, hogy a megoldást meg kell, hogy tudjuk találni az Egyesült Királyság általánosságban támogatja ezeket a változtatásokat, amelyekről most folyik a vita. Valóban nagyobb egyértelműségre van szükség kétülésről, meg dupla ágyról beszéltek, de hát ugye nem erről szól ez az egész kérdés. A egyik kulcsfontosságú kérdés a tervezésnél az az, hogy a vezető jól kilát-e. Nem is igazán a hossz vagy a magasság, hanem a gyártó szempontja az, hogy folyamatosan megpróbálja javítani a vezető kilátását a baleset megelőzés céljából. Tehát úgy gondolom, hogy eh, a típus jóváhagyásnál eh, az is számít mert hogy hogyan alakítják ki az ilyen méretű eh, kamionokat. Én is módosítókat nyújtottam be Jim higgins és egy másik kollégával együtt, ugyanis a jármű magassága tényleg fontos, és itt nem lenne gyakorlatias vagy hasznos, hogyha változ, változtatni kellene minden kialakított rendszeren. Több nyomásgyakorló csoport nem érti ezeket a módosítókat. Van ilyen az Egyesült Királyságban is. Ugye hosszabb járműveket szeretnénk engedélyezni, de igazából a tagállamok végzik a típus jóváhagyást, Skandináviában, hogyha megnézik, nincs olyan közúti hálózat, ami lehetővé tenné, hogy szélesebb járműveket közlekedhessenek. Tehát nem lenne jó előírni mások számára, hogy milyen járművet működtethessenek az Egyesült Királyságban a 60 tonnás kamionok túl nagyok, de nem akarjuk ezért ezeket máshogy is megállítatni. A közúti biztonsági kérdésekkel is foglalkozni kell, más tagállamok által engedélyezett eszközöket nem lenne mindenütt szabad használni, hogyha az veszélyezteti a közötti biztonságot. A szankciók azonban túl preskriptívek, a tagállamok és a cégek számára. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, reméljük, hogy sikerül majd lezárni ezt az ügyet. Úgy gondoljuk, hogy a nehéz árucikkeket hibrid kamionokkal lehetne szállítani, meg kell találni ennek a módját, meg kell próbálni egymást és egymás országainak tisztelben tartásával kompromisszumot kialakítani. Semmiképpen nem szabad a tagállamokra ráerőltetni semmit gondoskodni kell arról, hogy ne csak a nagy, hanem a kis fuvarozók is életképesek maradjanak, hogy A-ból B-be továbbra is eljussanak majd az árucikkek. Ertug úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Biztos vagyok benne, hogy eh, nagyon eh, nehéz eh, színvonalasan lezárni ezt a kérdést. Az elmúlt néhány percben is nagyon kényes kérdések vetődtek fel, és tipikusan nagy lobby nyomásnak van kitéve a döntéshozó. Ennek alapján hoznának döntéseket a giga kamionok, vagy nevezzük őket, ahogy akarjuk, tehát ezeknek a működtetői azok valójában, akik hasznot húznak ebből az új szabályozásból a kisebb fuvarozó cégek, akiknek csak néhány kamionjuk van, hát nem igazán részesülnek ebből a haszonból, már is nagy ár pressziónak vannak kitéve, és ez csak növekedni fog a jövőben, hogyha lehetővé teszik az ilyen járművek forgalmát, és nem ez a helyes irány határon túlnyúló szállításról beszélünk, tegyük ezt lehetővé, anélkül, hogy bármit is előírnánk, szalámi technikának hívják ezt ugyanis, Németországban is megtapasztaltuk, és elmegyek odáig, hogy azt mondom, hogy az Európai Unió reális dolgokat javasoljon, csak tesztelésre van szükség, de a tagállamok is visszaéltek a helyzettel. A földrajzi korlátozások és időbeli korlátozások tesztelése zajlik csak ugyanis, nem a gigakamionok engedélyeztetése még még egy dolgot szeretnék mondani. Tipikus esete ez annak, amikor a lobbiknak segítünk az érdekeik érvényre jutatásában. Lichtenberg asszony is beszélt róla, az öko linerek értékeket emlegetik, és a pozitív szempontokat, de végeredményben ez azzal fog járni, hogy középtávon ö, csökken a vasúti szállítás, növekszik a közúti szállítás részaránya, és hát gondolhatják, hogy mi lesz ennek a következménye. a lobbik talpa maradnak a jövőben is, de ki fog ennek a költségeit, ráfordításait állni? Ki fogja kifizetni a környezeti károkozást, amikor mindenki, minden fuvarozó azt mondja majd, hogy ő is ilyen nagy kamionokkal akar szállítani. Tehát végeredményben a közúti szállítás aránya fog növekedni, és az adófizető fogja kifizetni a cehet. A határon túlnyúló szállításban a tagállamokra hagyjuk a döntést. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen nevetséges ez a javaslat amiről itt szó van, alapvetően a zöld párt lobbia össze akarják ugrasztani a vasutat a közúti szállítással. Hát én is a vasutat pártolom, de hát ők nem a földön élnek. A zöld pártnak ez az egyik legnevetségesebb javaslata. A tahográfokról is szó volt, Tika itt van igazából nem a való világban élnek, amikor a tahográfokat emlegetik. Észszerű konklúzióra, észszerű kompromisszumra lenne szükség. Petri Szolán asszony azt mondta, hogy fontos ez az ügy. Nos, Írország és az Egyesült Királyság is Szigetországok az Egyesült Királyság még nem fogadott -e semmilyen álláspontot a hibridekről, az Európai Unió miért tiltaná meg a szigetországoknak, hogy ilyen járműveket használják csak azért, mert nincs szárazföldi határuk, tehát nincs határ átlépés. Szégyenletes az EU részéről, hiszen megsérti a záruk és a tőke szabad mozgását. Biztos vagyok benne, hogy a szerződésekkel sem összeegyeztethető kereskedelmet korlátoznák azért, mert nincs szárazföldi határa valamelyik országnak. Nagyon üdvözlöm Wortmann Kohl érveit, illetve Meissner asszony korábban elhangzott érveit. A szörnyeteg teherautókkal kapcsolatban Nos, Svédországnak, a balti országoknak igenis szükségük van rájuk, hogy az árucikkeiket szállítani lehessen, és ne ugrasszuk itt össze a vasutat és a közúti szállítást. A kettő együtt is felmaradhat, és így jutathatjuk el a cikkeket a piacra. Szaravára asszonynal és más képviselőtársakkal is többször egyeztettem, és Jacqueline Foster asszonynak külön köszönetet szeretnék mondani. A 03622-es módosítók nagyon jók, a szubszidiaritás pedig rendkívül fontos egy ilyen témában. Köszönöm, elnök úr. Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Higgins úr emlékeztetett eh, a tahográfokról szóló eh, vitánkra, illetve a súlymérésre, vagy súlymérő eszközökre. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy sikerült eh, olyan megoldást találni, hogy a digitális tahográfokról ne szóljon ez a rendelet. De az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy a súlyról és a méretekről szóló irányelvbe kell ezt belefoglalni a tahográfok, az intelligens tahigráf, tahográfok kérdését újra felvetettük, ezért így a súlyt is ellenőrizni lehetne a szállított áru súlyát, tömegét. A technikai megoldás még talán nem elég kiforrott, bár kivitelezhető, a szállított tömeg ellenőrzéssel mindenképpen javítaná a közúti biztonságot. Ezt a módosítót támogatni kell, hiszen a közúti biztonságot előmozdítja. Először is, hogyha az Európai Bizottság egy új törvényt kíván alkotni, akkor hatásvizsgálatot készíteni kell, ez pedig hiányzik. És ezek a kísérletek, ezeket nem értékelik Mennek a kísérletek egy-két-három évig, vagy még hosszabb ideig, de eddig senki sem vizsgálta, és lesz, lenne a feltétele, hogy egy új törvény megszülessen, de nincsen. A Fraunhofer intézet azt mondja, hogy 35%-át átviszik a, a teherforgalomnak a, a sínekről az autópályákra, és 15% kombinál. Közben az EU-nak a célja az, hogy sínekre akarjuk terelni, és vannak klíma céljaink is 2020-ig, és el kell, hogy mondjam, itt minden le van írva a fehér könyvben, aki ez ellen van, az nem a zöldek, önök nem támogatják, hogy az EU a saját céljait elérje. Ez az a vita, erről szól. Önöket nem érdekli, hogy milyen hatások vannak még, és ezt egy hatásvizsgálat meg tudna állapítani, ez pedig feltétel lenne. Az EU-ban a verseny nem azt jelenteti, hogy minden ország azt csinál, amit akar. Ehhez nem kell Európai Unió. A finneknek és svédeknek volt kivételük, mert nekik már megvolt a nagy és hosszú teherautójuk, viszont ezt a csatlakozást azt mondtuk, régóta megvan, ezt eltűrjük. De minden más tilos volt. Négy évvel ezelőtt Kallas biztos úr egy, egyébként konkrétan válaszolt, amikor rákérdeztem, és két év múlva meg azt mondja, hogy ez rég volt. Ez így nem megy. Több rendezvényünk is volt, például a Daimler AG jelen volt. Ők gyártják ezeket a teherautokat, mert ellenzik, abszolút ellenzik. Azt mondja, ha hosszú ha hosszabb a terrautó, akkor logisztikai láncot sértjük meg, és az nem működik egészen más hatással van az, mint, mint egy-egy előny, mert egy terrautó többet tud vinni. Aztán probléma az is, hogy nagyon sokszor üresen megy a kocsi. Aztán a súlyoknál Leverkusennél le kell zárni egy hidat a Rajna fölött, mert olyan rossz állapotban van, hogy a normál teherautók sem tudnak átmenni rajta. Elmúlt héten buszok előtt zártak le egy hidat, mert nem viseli el a súlyokat, a terheket, és mindenhol ilyen helyzet alakult ki Európában, mert az utóbbi években csak új utakat építettek, és az infrastruktúrára nem költöttek fenntartására legalábbis nem. Tehát, ha erre nincs pénzünk, akkor nézzük meg, a, itt vannak ezek a monster truckok, a gigalinerek, hát ez egész Európában, de hogyha csak erre van pénze, csak a hidak szanálásáról beszélek, és az sok-sok milliárd kell erre is, ezért aztán a másik irányba kell elindulni. Három évvel ezelőtt Németországban a lobby, tehát a teherautógyártók lobbija nem akarta ezeket a nagy teherautókat, a monster truckokat. Karl-Heinz Schmidt egyébként a Bundestagban bemutatta. Az egyik érv az volt, Németországban hiányoznak a teherautókhoz a parkolók. Hogyha ezek a még nagyobb teherautók jönnek, akkor ugye két parkoló helyet használ fel egy teherautó. Ettől súlyosabb lesz a probléma. Aki ezt a problémát súlyosbítani akarja, az mondja, hogy legyen sok monster truck másik irányba kell elindulni, hatékonyabban és ökológiailag. Hát tudjuk, mi történik, le kell állítani, hogy most történik, és hogyha most azt kezdjük, hogy a határokon átnyúló, nem régiben jártam egy meghallgatáson Észak-Rajna Vesztfáliában. Tehát félnek, Bizony, hogyha elkezdjük ezt, akkor nagy lesz a nyomás, hogy mindenhol megengedjék ezeket a terautókat, a nagyobb súlyokat. A, a svédek már 80 tonnában gondolkodnak, nem csak 60 tonnában, és ezt folytatni lehet, és egy ország nem tud ezzel szembeszállni. Ez egy szalámi taktika, felszalámizzák az ellenállókat, és hogyha a hollandok és belgák pontosan tudnák, hogy észak lenne Westfália nemet mond, akkor ők nem alkalmaznák ezt, mert semmire sem mennek vele, hiszen kis távolságra fuvaroznak. Ők csak, gyakorlatilag csak Rotterdamban és Antwerpenben profitálnak ebből, de csak akkor tudnak profitálni, ha Németország is ezt megcsinálja, de hogy milyen hátrányok vannak, az iránt senki sem érdeklődik, és az eredmény az, hogy az infrastruktúrát ki kell építeni valakinek. És mit jelent ez? Egy néhány cég privatizálja a nyereséget, és szocializáljuk, társadalmasítjuk a költségeket. Ez egy örül dolog. Önök ezt követelik. A zöldek nem minden ellen vannak. Azt is mondhatnák, az írek nem akarják az abortusz ezért semmit sem akarnak és itt arról van szó, meg, meg tudjuk indokolni, hogy mit miért akarunk, és mindig is az atomerőművek ellen voltunk, Svédország is ez ellen volt, de mindig is a megújuló erő, energia iránt vagyok, elnézést kérek, elnök úr, mi mindig a megújuló energiát akartuk, ez volt a helyes út. És látni kell a hatásvizsgálat, az legyen az első, és utána alkotunk jogot, ne fordítva, reméljük, hogy, hogy azt mondják, hogy majd bele, aztán majd meglátjuk, jól alakulnak. Köszönöm, elnök úr. Jó lenne, hogyha mindenki az elnökön keresztül kommunikálna. Nagyon röviden reagálnék az Egyesült Királyság és Írország kérdése megoldható úgy gondolom, hogy illegálisan jártak el, se ide, se oda nem tartoztak, de ezt meg lehet oldani. Az Egyesült Királyság és Írország egyszerűen lemaradtak a kérdésről. A többi szempontot figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy itt a közúti biztonságról van szó alapvetően, és nem is ezzel foglalkozunk, hanem inkább a fuvarozási szempontokkal, pedig az lenne a fontos, és én a biztonság szempontjából alapvetően ellenzem a hosszabb kamionokat, nem lehet könnyebb, de hosszabb kamionokat működtetni hogyha ugye hosszabb egy kamion, és azt megtöltik, akkor per definíció nem nagyobb lesz a szállított tömeg. És egyetértek Ertug úrral, amikor fuvarozó gazdasági előnyeiről van szó. Hát nyilván vannak itt előnyök, azért akarják ezt bevezetni. Na most amikor arról van szó, hogy kiépíti meg az infrastruktúrát, hogy a hosszabb kamionok közlekedhessenek, hát akkor az adófizetőre fognak majd mutatni, hogy ő fizesse ki a cechet. Nagyon hosszú vétán vagyok túl az infrastruktúrát nem megfizető, fuvarozó cégek tárgyában. Amikor 99-ben beválasztottak ide, akkor a közlekedési szakbizottságban szinte csak erről beszéltünk. Az, nagyon jó lenne, hogyha a kamionsofőrök nem vezetnék a kamionokat vasúti hidakba, hogy állandóan a vasúti infrastruktúrát rongálják az mindenképpen probléma, hogy vasúti hidakba rohannak bele, attól függetlenül, hogy mekkorák, milyen hosszúak, milyen szélesek, milyen magasak. Lehet, hogy csak az Egyesült Királyságban van ez így. Látfried úr, hadd mondjam el, hogy számomra csalódást kelt az ön jelentése, túlságosan mérsékelt, különösen ebből a szempontból. De kompromisszum szellemében én szívesen csatlakozom Lightfried úr álláspontjához, hogyha angol sapkámat teszem fel, akkor mindenképpen ellenzem a hosszabb kamionokat. Koronis Nosz úr következik. Thanks. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm mindazt, amit itt elhangzott Szerintem végül is azt mondanám, hogy a felülvizsgálatot mégis csak támogatták, de zöldebb és biztonságosabb sztereotokat szeretnénk az útjainkon. Miután nagyon sok a módosító indítvány, úgy gondolom, hogy ezek tekintetben jó lenne azt megnézni, hogy hogyan lehet mindezt összeilleszteni. És nézzük meg ezeket a módosítókat. Ezek között vannak, amelyek a javaslatot javítani kívánják, ezeket üdvözöljük. Például az alternatív meg üzemanyag kérdésre. Aztán vannak mások, amik már kérdésesebbek. A bizottságot például meglepte az a módosító, amelyik azt mondja, hogy az egész javaslatot vessük el. Van egy javaslat, de a február 15-én múlt évben a hatástanulmányt nyilvánosságra hoztuk, 10%-kal csökkenne az energiafogyasztás, viszont növ, hogyha például az alakját megváltoztatnák a teherautónak, és a hátsó részét másképpen alakítanák ki, ez már önmagában lehetővé tenni a az energia megtakarítást, és jobb belátást adhatna a vezetőnek. És vannak olyan módosítók, amik pedig nem örvendetesek, mert ezt az egész javaslatot akarják meg kérdőjelezni. És mindezek a különböző hatástanulmányok és egyéb tanulmányok azt mutatják, hogy az 50 centiméter és akkor arról is szó volt, hogy delegáltaktussal kell ezt elfogadni, és az is fontos, hogy milyen típusú járműről van szó. Ami a késést, csúszást jelenti, a végrehajtása, az új követke, előírásoknak, ez szerintem nagyon sajnálatos, mert vannak olyan európaiak, gyártók, akik már beruháztak, hogy a változtatásokat megcsinálhassák, és most azt mondjuk, hogy várjanak még tíz évet, aztán majd meglátjuk. Hát ez nem lenne egy szerencsés. Tehát ezt a, az ilyen típusú módosítókat is felül kellene vizsgálni. Tehát ez arról szól, hogy energiahatékonyabb, környezetbarátabb és biztonságosabb teherautók legyenek most pedig ott tartunk, hogy hosszabb és nehezebb teherautók legyenek. Szerintem ez nem igaz. Tehát alacsonyabb fogyasztású, zöldebb, és azt tudom, hogy kérem, hogy nézzék meg az áprilisi hatástanulmányt. A bizottság nem támogatja a hosszabb járműveket, mindössze annyit jegyeztünk fel, hogy az irányelben semmi sem akadályozza azt, hogy két szomszédos állam, amelyek egyeztetnek egymással, és ezt engedélyezik, azok átmehessenek. Ez szubszidiaritási kérdés is szerintem még hangsúlyozni is kellene, hogy a ö, parlament jogi szolgálata is ezzel nagyjából egyetértett. Tehát ez szerintem egy nagyon érzelmi alapon történik. Már 30 évvel ezelőtt ugyanezt a vitát lefolytattuk. Én szerintem itten ö, az érzelmek egy kicsit félrevitték ezt a vitát, és nem az objektív szempontok uralkodtak el. Hogy engedélyezzék, vagy ne engedélyezzék, a tagállamoknak a feladata, mert a tagállam a leginkább képes felmérni azt, hogy az ő körülményeinek megfelel-e a hosszabb jármű. Szerintem ezt nem szabad elfelejteni. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, hogy a hosszabb járművek biztonsága hogyan néz ki, ugyanazok a szereplők beszéltek az infrastruktúrális költségekről is. Ez is valami olyan, amit pontosan és gondosan meg kell vizsgálni. Amit tudunk a tapasztalatokból, a biztonságot illetően a tagállamoktól, hogy a hosszabb járműveknek a használata nem ö, okoznak több balesetet, mint a többiek, mert elsősorban ezeket külön ö, folyosokon használják, vagy pedig sokkal jobban képzett vezetők vezetik ezeket. Szerintem meg kell vizsgálni a, ö, ö, például az ezzel kapcsolatos szakértői véleményeket. Megint más a helyzet városokban. Például Franciaországban, Metzben már vannak 22 méteres buszok, és nem okoznak több balesetet. És ez városon belül van. Amiről mi beszélünk, ezek csak a ö, különböző ö, koridorokon és a városon kívüli forgalomban közlekedhetnének. Továbbá van még néhány olyan ötlet, hogy a szomszédos országoknál a koridorok megvizsgálásra kell, hogy kerüljenek. Ez a megközelítés, amiről beszélünk, nem a jelentéstevő erről beszél, azzal az érdemben rendelkezik, hogy a tagállamok tudják keretbe foglalni és tisztázni a feltételeket. A hosszabb járművek nem mindenütt használhatóak, csak olyan utakon, amiket kifejezetten erre engedélyeznek, és megfelelően képzett vezetőkkel. Tehát szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy ezt a rendkívül érdekes vitát megtartotta. Én szerintem az érdekünk az az, hogy világosabb, hatékonyabb, energiatakarékosabb teherautókkal rendelkezzünk, tehát zöldebb, biztonságosabb és hatékonyabb célokat kellene megfelelően megfogalmaznunk. Ne nevezzenek, ne nevessenek, de szerintem vannak már sokkal zöldebb járművek, mint amiről most beszélünk, és ez mindenkinek jobb. Köszönöm. Elnök, csak szeretném tavaly az ECR megtapsolta a bizottságot, de más ügyben is tapsolhatnának. Úgy gondolom, hogy Benyán úr tisztázni szeretné azt, hogy a bizottság a hosszával egy új megközelítése van a rendeletnek. Ez nem azt mondja meg, hogy hogyan kell, hogy kinézzen a teherautó, de azt meg kellene nézni, hogy mire kell, hogy képes legyen a teherautó biztonsági és kezelhetőségi szempontból. Tehát különböző ö, teljesítményi kritériumokat kellene megnevezni, és független attól, hogy milyen technológiával oldják ezt meg. Tehát nem egy olyan specifikáció. Tehát ezt kell vizsgálni. Miért, miért kell őket ellenőrizni minden 2000 km után? Mert a, azt tapasztaltuk, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy túlterhelik a járműveket. Ez pedig probléma az infrastruktúra számára, és a közúti biztonság szempontjából is. És az érthető, hogy a tagállamok védeni akarják az útjaikat és a biztonságot, és ezért fontos, hogy 2000 kilométerenként ez nem jelenti azt, hogy leállítják a teherautót, hanem olyan technikai megoldásokat akarunk, amelyik lehetővé teszi az ellenőrzést. Voltak erre különböző javaslatok, olyan, vannak olyan ö, mérőműszerek, amelyek mozgás közben is képesek megmérni a jármű súlyát, és hogyha nagyobb a súlya, akkor állítják csak le, tehát nem állítanák azért meg, hogy megmérjék. Leifried úr. Tisztelt képviselők, álljanak ellen a csábításnak. Mm, tényleg elég vádat hallottuk már, tehát ne támadják az embereket, jó? Reichfried úr kap szót. Tudom, mindenki meg akarja védeni magát, de nem segíthet, hogyha egymásnak kiabálnak az emberek itt a teremben. Lichtenberger asszony, nem kommentárom. Nem tudom, kinek van igaza. Hallotta az én véleményemet ön is, most pedig Lightfield úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr a harmadik kísérlet sikerülhet, hogy elkezdjem a szövegemet. Neisner asszonynak szeretnék köszönetet mondani, aki megjegyezte, hogy olyan nyugodt maradtam az elején, laza, és igyekszem mindig így viselkedni egyébként, de azt gondolom, hogy előadóként jobban jár az ember, eredményesebb, hogyha így jár el. De most egy kicsit uh, nyugtalankodok, uh, Mindenek előtt most, hogy az Európai Bizottságot hallgattam, hogyha az Európai Bizottság nekünk el akarja magyarázni, hogy milyen az élet valójában, akkor az európai polgárokat kéne megkérdezni arról, hogy az Európai Bizottság mit ért arról, hogy mi a valós élet. Szerintem semmit se ért hozzá. Ne próbáljuk itt egymást félrevezetni. mindenek előtt egy néhány dolgot csak-csak meg kell említeni. Hogyha Kallász úr szeretne egy olyan törvényt, ahol kevesebb emisszióról van szó, ahol nagyobb a környezetvédelem, hogyha nagyobb a közlekedés biztonság, akkor csináljon olyan törvényt, amiben ez szerepel, és nem más kerüljön előtérbe, mert utána csodálkozik, hogy másról beszélnek. Akkor nem így kellett volna csinálni, és ne a lobbiknak teret adni mert ez tényleg így nem nincs rendben. Most megint nyugodt vagyok, és igazából arra reagálnék, amit a kollégák részben mondtak. Fandalen úr meglepett, megdöbbentett, amikor azt mondta, hogy ugye Ökolainernek nevezte mindegy, tehát más nevek is vannak, hogy ezek mindenre jók, tehát sok minden van, amire nem jó egy teherautó, de hát ha Fandalen úr azt mondja, hogy ez erre jó, de hát legalább ilyen módosítók nincsenek. Amit Lichtenberger asszony említett, ami pedig az elektromos, a villany meghajtást illeti, azért itt egy kicsit a részletekben mennek. Itt nem elsősorban arról van szó, hogy ezek a teherautók külső áramot használnak, hanem menet közben maguk állítanak elő áramot, és utána felhasználják. Ez a fő cél. A másik, az egy másik ügy, de akkor a vasútnál is arról lehetne vitatkozni, mennyire környezetvédő a vasút, ez egy nagyon messzire menő terület, ezért úgy gondolom, hogy ez így rendben van. Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy el fogunk jutni egy megoldáshoz, nagyjából megfelel az Európai Bizottság érdekeinek, vagy amit ő is akar. Egy olyan törvényt kapunk, amely a biztonsággal, az emisszióval és a környezetvédelemmel foglalkozik. Sok minden mást rosszul készítettek elő, és az Európai Bizottság azt mondja, hogy mégiscsak van hatásvizsgálat, miközben az Európai Parlament úgy döntött, hogy szakértőket bíz meg ezzel, mert az Európai Bizottság nem tudott hatásvizsgálatot létrehozni, ezt is meg kell említeni. Hát akkor ők így gondolják, de mi nem így gondoljuk úgy gondolom, hogy a végén egy észszerű eredmény fog kiszülni. Aztán Higgins úrhoz fordulok a végén. Egy dolgot gondoljon végig, és az elnök úr is említette. Nem az Európai Bizottság volt az a javaslatával, ami a briteknek, az íreknek tiltana valamit, és nem az előadó akar megtiltani valamit, most nem akarok rákérdezni, hogy esetleg éveken keresztül illegális volt -e, amit csináltak, és az Európai Bizottság sose reagált. Ez egy másik téma. Azt mondom, hagyjuk ezt a témát most, majd lesz egy tisztességes megoldás a jövőre nézve, akik éveken keresztül csináltak valamit, azt folytathassák is. Köszönöm szépen, Leichtfried úr. Február 11-én szavazunk róla. Nagyon érdekes lesz a plenárison, hát áprilisra kerül át, de hát majd meglátjuk, mi történik addig, mert minden szakbizottság és mindenki áprilisba akarja a jelentését napirendre tűzni. 10. február 11-i viszont biztos. Köszönöm szépen ezt a vitát. Emlékeztetni szeretném a képviselőket arra, hogy a következő ülés január 30-án 9, 9 órakor lesz. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkát, és kellemes estét!